Mindenkit szeretettel üdvözlök. Azt akartam mondani, hogy kollégák, mert csak egy, de csak egyes számban mondhatok, ez, hogy kolléga, ugyanis egy rendkívüli hét van a, az Európai Parlamentben, több frakciónak Brüsszelen kívül van ülése. De remélem, hogy azért később néhányok mégiscsak eljön ide. Mindenki más is szeretettel üdvözlök, és szeretném a különböző őshonos afrikai népeknek a képviselőit itt a mai ülésünkön. Szeretettel üdvözöljük Önöket. És e, megfigyelik az ülésünket ezért. Aiztató Umaru Ibrahim asszony van itt jelen, aki a Csádi köztársaságból van, amely a családi őshonos nőknek a csoportjával működik össze. Ő e, elektromos területen dolgozik mérnékként, és az őshonos jogokkal is foglalkozik. Az a cénapú Barate Ali asszony is itt van. Szeretettel üdvözlöm Önt is. Ő Tuareg, a Mali köztársaságból, és el kell mondanom, hogy csodálattal adózom ennek a régiónak a zenéjének, tehát a mali zenét nagyon, szeretet, nagyon szívesen hallgatom, mert ez nagyon is felemelő zene. Malete Ali asszony az Ácsmorral dolgozik, amely az őshonos északi régiói közösségekkel dolgozik együtt. Joseph Itoma úr is, aki pigmi, és a Kongói Demokratikus Köztársaságban lakik. Vidékfejlesztéssel foglalkozik, és a pigmi lakosok fejlesztési programjával foglalkozik. Talán mindegyikük egy-egy percben hozzászólhatna. Tehát József Itamamokomogó talán felszólalhat. Franciául is beszélhet. Igen. Köszönöm szépen, elnök asszony. Közös nyilatkozatot fogalmaztunk meg hármunk nevében, hogy időt nyerjünk. Elnök asszony, tisztelt képviselők és az Emberi Jogi Albizottság tagjai. Mi a francia nyelvű afrikai őshonos közösségeket Csádból, Máliból és a Kongói Demokratikus Köztársaságból képviseljük itt, és megköszönjük önöknek, hogy megtiszteltek azzal, hogy látogatásunk során az Európai Parlamentben felszólalhatunk itt. Az Európai Bizottsághoz is ellátogunk. A kapacitás átadás program keretében, kutatási program keretében és tájékoztatási program keretében, amelyet az Európai Unió támogat, látogattunk el ide. Szeretnénk megragadni az alkalmat, hogy az emberi jogi helyzettel kapcsolatos aggájainkat megfogalmazzuk itt önök előtt. Elnök asszony! a 250 millió lakos 3%-át képviseli a csádi lakosságnak, és nem viselik őket, nem ismerik el őket őshonos népeknek. Más részein is megtalálhatók, de ők mindenütt problémákkal néznek szembe, az állattenyésztést, és a és az állatvándorlási utak területén. A, a lakosság mozgásának a területét csökkentették, pedig a négyes számú törvény alapján jogokkal rendelkeznek. Ez a jog elvesz, elismerte a nomádoknak a jogát, hogy pásztorkodással foglalkozzanak az őshonos népek nem eh, férhetnek hozzá bizonyos jogokhoz. Elnök asszony, az állattenyésztő tevékenységek támogatása eh, szükséges. A Mali köztársaság eh, nyugat-afrikai országok közül az, ahol tuareg lakosok vannak, A akik a Szahara területén dolgoznak és élnek. Szintén állattenyésztéssel, legeltetéssel foglalkoznak, de az állatok elhullása éhínséget eredményezett. És mivel semmilyen társadalombiztosítást nem kapnak, ezért ki vannak téve a különböző veszélyeknek az éhénységnek, és ezért szükséges a szociális fejlődés támogatása. Szükséges, hogy a biztosítást rájuk is kiterjesszék, és a foglalkoztatottságot is. Elnök asszony, meg kell a nomádok szervezeteinek az erősségét, eh, a kapacitását erősíteni, és a tuaregek számára is ezek is nagyon fontos eh, kérdés. A kongói eh, demokratikus körtözásság lakosságának 1%-a, azaz 5000 ember az őshonos népek, és a különböző sonos népek hagyományos életmódja veszélyben van, és a, a bambuknak a, az életét veszélyezteti a különböző társadalmi és politikai ellentétek. Ők őket, az ő területeiket veszélyeztetik a bányászat és a más természeti területek kiaknázása. Fontos, hogy az őshonos népek jogait megvédjük, és az ENSZ őshonos népek jogaival foglalkozó nyilatkozata a a 89-es cikk, 8G cikkében foglalkozik a jogaikkal, és a bambutik jogait is meg kell védeni, és a stabilizációs programokban is részt kell vegyenek. Az Európai Unió és az ENSZ is támogatja ezeket a jogokat, és figyelembe kell venni a különleges helyzetét ezeknek az őshonos népeknek. Végül, elnök asszony és tisztelt képviselők, azt szeretnénk kérni önöktől, hogy cselekedjenek, hogy a már is a peremre került őshonos népeknek biztosítsunk jogokat az országaikban. És ez a, mind az egyezmények, mind a finanszírozás szempontjából fontos szerepet kell, hogy játszon. Köszönöm szépen, elnök asszony. Uh, Köszönöm, és biztosíthatom, hogy az albizottságunk nagyon is szeretne mindent megtenni annak érdekében, hogy javuljanak az életkörülményei az őshonos lakosságnak, és ezért is vagyunk, vagy voltunk ott tavasszal az ENSZ ezügyben rendezett konferenciáján. Pivó asszony is itt van, aki a Dokumentációs és Kutatási Központ igazgatója ebben a témában, tehát az őshonos lakosság gal foglalkozó dokumentációs és kutató központnak. Ő, ő kapja most meg a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony, hölgyeim és uraim, európai parlamenti képviselők. Egyszerűen emlékeztetni szeretnék, hogy az őshonos népek kapacitás növelő programja az ENSZ-ben eh, azt, azt támogatja az Európai Demokráciai Eszköz. Ezt partneri kapcsolatban az emberi jogi főbiztossággal együtt segítjük. Én 30 év óta foglalkozom az e, őshonos népek problémájával, amely az ő kérésükre állt fel, és pártatlan segítséget nyújt, és négy nyelven foglalkozunk ezekkel a kérdésekkel néha ötödikként a Portugállal is. Az ENSZ mellett foglalkozunk az ő ügyeikkel, tájékoztatjuk őket, és az ENSZ konferenciákon van ezzel kapcsolatos iroda is. Tehát tulajdonképpen végrehajtjuk azt, amit az ENSZ nem tud végrehajtani, és amely lehetővé teszi az őshonos népeknek, hogy a jogaik előmozdítását megerősítsük. Tehát tulajdonképpen technikailag, logisztikailag hozzájárultunk az ősonos népek jogainak a megerősítéséhez. 2007-ben az Európai Unióval együtt elfogadtak egy ö, olyan jogot, amely elismeri az őshonos népeknek a jogait, és ez az ENSZ alapokmányának is megfelel. 2004-ben az Európai Bizottság elismerte a ö, az egyedi jellegzetességét ennek a programnak, és mivel mi stratégiai helyen lakunk Genfben, és kihasználhatnánk, tehát visszaélhetnénk ezzel a helyzettel, de 2004-ben azért épp, tehát ennek ellenére elismerték a munkánknak az egyedi jellegét és a pénzügyi szabályozás ennek megfelelő. Most azt mondják, hogy a stászisunk nem fenntartható, és egy e, nem kormány szervvel kell együttműködnünk, ez azért problémákat jelent számára, hiszen a kormányközi szervezetek nem teljesen szabadok e, mi e, nekünk rugalmasnak kell lenni. Tehát kialakítottunk E, egy érv sorozatot, amelyet kiosztottunk önöknek azért, hogy a kéréseinket megalapozzuk. És ezért kérjük az Emberi Jogi Albizottságtól, hogyha lehetőség mutatkozik arra, akkor egy módosítást nyújtsanak be az emberi jogok eszközeit illetően, és az emberi jogi főbiztosság keretében is eh, elvégzett munkánkat. Mint már mondtam, 2009-ben már foglalkoztunk ellen, és már akkor is mondtuk, hogy ha nem finanszíroznak bennünket, akkor nagyon sok probléma lesz. A Genfben rendelkezésünkre álló eszközök nem elegendők, és az őshonos nejpek, akik nem tudják saját jogaikat megfelelően kifejezni, igényelik a mi segítségünket. Tehát van az ENSZ-nek egy olyan eszköze, amely nyomon követi, hogy valóban megvalósítják-e a különböző programokat, és ezért a mi szolgálatainkra szükség van. Köszönöm. Köszönjük Bíró asszonynak, és figyelembe vesszük a kérését, kívánságát, is mi is részt veszünk az európai eszközök, demokratizációs és emberi jogi eszköz pénz alapjainak felhasználásának szabályozásában. És most már, hogy megérkezett még egy képviselő, mondhatom azt is, hogy jó reggel kívánok kollégák, mert hogy most már többen vannak, és hozzá is akar szólni. Igen, én is csak azért akarok hozzászólni, hogy üdvözöljem a barátainkat és kollégáinkat. Nem vagyok a pénzügyi szabályozás szakértője, de egyetértek mindazzal, ami itt elhangzott. Gomes asszony, a szocialista árnyék előadója ennek az ügynek, a pénzügyi szabályoknak, illetve rendeletnek, és bizonyára talál majd módot arra, hogy segítsünk. Amikor Genfbe megyünk, mindig találkozunk örökkel, önök mindig segítenek nekünk, mindig sikerül örökön keresztül találkoznunk őslakos szervezetekkel, és ezért is mindent megtennénk annak érdekében, hogy az önök munkája könnyebbé váljon. Én a parlament raportőreként is mondhatom, hogy az önök munkája rendkívül értékes illetve az önök munkája az őslakosok védelmében, különös tekintettel a bányászati vállalatokkal szembeni fellépésük fontos. There seem to be problems with the interpretation to French. Uh, is that correct? Okay, well, they, okay. Will, they will take yeah, thanks. Yes, thank you, Mr. Howitt. Uh, Köszönjük, Howitt úr. És természetesen, amikor márciusban újra meglátogatjuk az Emberi Jogi Bizottságát az ENSZ-nek, akkor nyilván majd további tájékoztatást kapunk a helyzetről. Most az elnök közleményei következnek. A Nobel békedíjról mindenképpen szólnunk kell. Valójában a parlament több szerve Liuxia Bo díját már eh, kommentálta pozitívan. Az emberi jogi alelnök, a, illetve eh, Buzek úr is, az elnök eh, üdvözölte a díjat, aki azt mondta, hogy a békés változások keresését nem szabad börtönnel büntetni, e, míg én azt mondtam, hogy ez is jelzi azt, hogy egyetemes értékek az emberi jogok, és ezért e, nem szabad semmifajta szankciót alkalmazni. E, reméljük, és kifejeztük azt a reményünket, hogy elmehet átvenni a díjat, ami valójában azt jelenteni, hogy szabadon kell bocsátaniuk hogy oda mehessen. Ugyanakkor egy dologra fölhívnám a figyelmet. Múlt szerdán minden tájékoztatás nélkül törlésre került az EU-Kína csúcs találkozó béke, bocsánat, sajtótájékoztatója, és azt mondták, hogy azért marad ez el, mert valójában semmiről sem lehet beszélni, de a nemzetközi újságírók azért mást is hallottak, például azt, hogy négy kínai újságírót feltartóztattak, nem vehettek részt ezen a sajtótájékoztatón. Természetesen több fajta változatot hallottunk, de én úgy értelmezem az eseményeket, hogy a kínai cenzúra elérte Brüsszelt is, és ezt pedig nem szabad tűrnünk az EU úgy döntött végül is, hogy ezt a négy újságírót be kell engedni, noha a kínaiak biztonsági kockázatot látnak bennük. A kínaiak nem akarták mégsem, hogy ez a négy újságíró részt vegyen, és erre kikényszerítették, ezzel kikényszerítették a, B, a, a e, sajtótájékoztató eltörlését. Azt gondolom, hogy a Nobel békedíj odaítélése megint csak arra emlékeztet bennünket, hogy az emberi jogi párbeszéd nem érhet véget Kínával, nem csak a technológiai, gazdasági együttműködésről, stratégiai partnerségről kell beszélnünk velük, hanem másról is. Nem szabad elfelejtenünk, hogy vannak ott bátor emberek, akik egyre inkább hajlandóak megszólalni. Ne felejtsük el azt sem, hogy az elmúlt hetekben is hallottunk olyan megszólalásokat, miszerint a szólásszabadságot biztosítani kell, az emberek kritikáját meg kell hallgatni. Ezt maga a miniszterelnök mondta, akit azonban cenzúráztak, a hivatalos sajtóban sem idézték ezt a nyilatkozatát. Tehát csak tudjunk róla, hogy vannak olyan emberek, akik támogatásunkra méltóak Kínában, és nem szabad megengedni, hogy a kínai cenzúra elérje Brüsszelt. Emellett azt is, eh, arról is tájékoztatom önöket, hogy Andre Kiene asszony kérésére a kínai nagykövetnek, az EU mellé rendelt nagykövetnek egy levelet írtam, és ebben kifejtettem aggodalmainkat az ujgur kisebbség sorsa fölött. Egy bloggert, emberi jogi aktivistát azzal vádolnak, hogy 2009. júliusában lázított, eh, Abdul Amir említettem, aki a fia az ujgur ellenzék vezetőjének, és akit megkínoztak a börtönben, és egészségi állapotában komoly romlás következett be emiatt. Alin Abdirin megkínzása ügyében tehát felszólaltunk a nagykövetnél, és követeltük azt is, hogy Gunira Imin asszony ügyét vizsgálják felül, akit életfogytiglanra ítéltek, mert 2009-ben a felkelés idején az interneten tette közzé nézeteit. Oroszországgal kapcsolatban is van bejelenteni való kollégák. Az elmúlt hetekben azt hallottuk, hogy az emberi jogi aktivistákat újabb veszélyek fenyegetik, különösen az Észak-Kaukázusban. Magomedova asszony esetére hívnám fel a figyelmet. November 29-én az albizottság foglalkozni fog ezzel, és a november közepén megtartandó emberi jogi konzultáció, orosz EU konzultáción is felvetjük ezt a kérdést. Szeretnénk addig egy Kohom felülvizsgálatot kérni az EU-Oroszország emberi jogi konzultáció eh, párbeszéd helyzetével kapcsolatban. És azt is említenem kell, hogy eh, a frakciók megállapodtak abban, hogy eh, a jövő héten egy sürgősségi állásfoglalásra kerül sor az észak-kaukázusi emberi jogi jogsértésekkel kapcsolatban Oleg Orlovra különös tekintettel, Oleg Orlov a, a Memorial Alapítvány elnökeként vette át a díjat idén, Szaharov díjat, és eh, Kadirov csecsen kormányzó vád alá helyezte őt. Elfogadhatatlan, hogy Orlov urat eh, október 21-én nem engedik kiutazni Strasbourgba, mert hogy büntetőeljárás hatája alatt áll, és ott fogjuk pedig bejelenteni a 2010-es eh, Szaharov díj nyertesét. Szeretném, hogyha az összes frakció támogatná ezt az állásfoglalást, a frakció vezetők eh, erről már döntettek. A belgrádi melegfelvonulásról beszélnék még. Mindenki látta a sajtóban a képeket. Október 10-én gyűltek össze a melegek, és mi magunk is támogató nyilatkozatokat adtunk ki. Úgy tudom, hogy az EU nagykövete is részt vett ezen a tüntetésen, illetve felvonuláson, ami egy pozitív üzenet, és megfelel annak a az LGBT ügyekben kiadott útmutatásnak, amelyet a közelmúltban fogadtunk el. Maria Cornelis asszony is részt vett, a kolléganőnk, képviselő részt vett ezen a felvonuláson. Ugyanakkor csak nagy rendőri biztosítással mehetett végig ez a menet. Ennek ellenére a huligánok és a rendőrök között komoly összecsapások voltak Belgrádban. 20 ezeren tüntettek az esemény ellen, holott az eseményen magán csak ezer ember vett részt. 150-en sebesültek meg, 250 eh, főt állítottak elő, és eh, nagyon komoly anyagi károk keletkeztek eh, üzletekben, illetve autókban is. Reméljük, hogy Belgrádban előbb-utóbb elfogadják majd a toleranciát, és ez nem ismétlődik meg újra. Röviden Szudáról. Az ENSZ Emberi Jogi Bizottságának döntését üdvözöljük, a Mohamed Chanda Otman mandátumának megújításáról, aki egy független szakértő. Az ő tevékenységét folytatni kell, az emberi jogi helyzet ugyanis folyamatosan romlik Szudánban. A az önrendelkezésről szóló népszavazás fényében is különösen fontos. Ez a népszavazásra 2011. januárjában kerül sor. A kongói demokratikus köztársasággal kapcsolatban pedig azt tudom mondani, hogy egy külön emberi jogi ülést fogunk szervezni az AKC következő plenáris ülésén Kinshasa-ban szerintem ez a fejlemény megint csak egy nagyon jó dolog. A kongói parlamentnek és szenátusnak számos tagja részt vesz majd ezen az emberi jogi ülésen. A Louis Michel biztos úr pedig szintén megígérte, hogy felveti Kabila elnök úrral folytatandó beszélgetésein a mi aggájainkat az Európai Parlament állásfoglalást fogadott el a Kongói Demokratikus Köztársasággal kapcsolatban eh, október 7-én. Ez az állásfoglalás emberi jogi problémákról szól, illetve jogsértéseket, eh, jogsértések felsorolását tartalmazza. Még van egy kirgiz bejelenteni valóm, Kirgizisztánnal kapcsolatos bejelenteni valóm. Azimian Askarov sorsa miatt is aggódunk, akit szeptember 5-én életfogytiglanra és teljes vagyonelkobzásra ítéltek. Már júniusban írtam a kirgiz nagykövetnek, és felvetettem, hogy azt az aggodalmunkat, hogy nem kapott tisztességes eljárást, bírósági eljárást. Ő a Vozdu nevű prominens emberi jogi szervezet elnöke, ez Bazar Kurkumban székel ez a szervezet. Ő etnikai és egyéb ellenségeskedésekről számolt be üzbégek és kirgizek között. Október 22-én lesz a felebbviteli tárgyalása a Nokin régióban, a Jalalabadi körzetben, és mi megismételjük azt a követelésünket, hogy részesítsék tisztességes bírósági eljárásba és vizsgálják felül az elsőfokú ítéletet. Howitt úr szeretne még beszélni. Nagyon köszönjük, eh, hogy egy ilyen ülésen, fontos ülésen elnököl az Emberi Jogi Albizottságban, és azokat a kérdéseket illetően, amelyeket itt felsorolt, minde, mindegyikben támogatásámban ö, ö, részesítsem. Elnézést kérek, hogy ilyen kevesen vagyunk, de csak az utóbbi ülésünk után jöttem rá, hogy ez a globális jogi kezdeményezés mi történik, tehát remélem, hogy majd lesz rá alkalom, hogy ezzel foglalkozunk. Howitt úr, valóban az emberi jogokkal kapcsolatban nagyon sok mondani valónk van, és az ön javaslatait is épp ezért szívesen befogadjuk. Annyit szeretnék mondani, hogy Sráke asszonyjel együtt tegnap benyújtottunk két kérdést a bizottságnak és a tanácsnak, hogy mit tesznek a nemzetközi távközlési normákkal, szabványokkal kapcsolatban, és a, a különböző felderítési technológiáknak a, az exportjával kapcsolatban mit tesznek. Itt az emberi jogi véd, jogvédőkkel kapcsolatban milyen felderítéseket végezhetnek ezekkel. Tehát ez egy nagyon fontos terület és az üzleti képviselőkkel épp ezért meg kell tárgyalnunk. Aztán az internet és az emberi jogi meghallgatás júniusi ülésén a Nokia és Siemens hálózatnak a képviselei elismerték, hogy hogy félre is, értelmezték a helyzetet, és most már szeretnének együttműködni és részt venni az emberi jogvédelm, jogok védelmében. Ugyanakkor agasztja őket, hogy az európai és a kínai versenytársak azok nem feltétlenül akarják ezeket a normákat követni, és lehet, hogy az emberi jogot károsító tevékenységet folytatnak majd. Nos, akkor most forduljunk a ma reggeli fő témánk felé, Október 10-e ugyanis a halálbüntetés elleni harc világnapja, és mivel az Európai Unió egyik fő legfontosabb kérdése, célkitűzése az, hogy az egész világon betiltsák a halálbüntetést, ezért nagyon megfelelő időpontban tartunk egy meghallgatást ezzel kapcsolatban. Kiváló vendégeink, meghívottjaink vannak. Először is dr. Clive Stafford Smith-et üdvözölném is, aki egy emberi jogi ügyvéd, és a Reprieve nevű emberi jogi szervezetnek az igazgatója. Nagyon örülünk, hogy itt üdvözölhetjük, hiszen tudjuk, hogy milyen fontos munkát végez, hogy elsősorban Európai Uniós állampolgárokat a síralomházból kihozassa, tehát hogy a halálbüntetéstől megmentse. Aztán Alejandro Souza úr is itt van, aki az a mexikai követségnek a jogi tanácsadója. És tudjuk, hogy hosszú sora van azonnak a mexikói ulámpolgároknak, akik az Egyesült Államokban vannak síralomházban. Tehát szeretnénk tőle megtudni, eh, hogy mi ez a, milyen a helyzet. Végig pedig Rafael Chenoy Azan úr, aki a e, halálbüntetés elleni világ e, e, koalíciónak az igazgatója, végül pedig Mihály Tilemans, a Kohomnak az elnöke, és Veronik Árnó, aki a oldali kapcsolatok és e, emberi jogi ügynökségnek az igazgatója. Bevezetőként emlékeznünk kell arra, hogy az Európai Unió elkötelezte magát ezen ügyek mellett. Tudjuk, hogy a legutóbbi adatok szerint egy jelenleg 554 e, ország mondott le a halálbüntetés alkalmazásáról. Lochbiller asszony a, a múlt heti parlamenti vitán is rámutatott, hogy ez tulajdonképpen sikertörténet, de még nem zárult le ez a történet. 43 ország még mindig alkalmazza a halálbüntetést a világon, és Eh, ez 2008-ban még 48 volt. Tehát eh, a, csökken a számuk. 2009-ben 18 ország alkalmazta a halálbüntetést, és ez a szám is csökkent jelentősen. Az, hogy fokozatosan eh, lemondanak a halálbüntetésről, az is azt mutatja, hogy csökken az országok száma, akik még mindig alkalmazzák. 2009-ben a statisztikai adatok szerint legalább 5679 kivégzést halálbüntetést végeztek, amely a 2008-as számhoz képest, amely 5735 volt, valamivel csökkent. Tehát lassanként pozitív trendet látunk itt. Az Európai Unió erősen kiáll a halálbüntetés megszüntetése ellen, ugyanis ez az egyik legfontosabb célkitűzés az emberi jogi harcban, ahol még mindig van halálbüntetés, azt, ott ragaszkodik az EU ahhoz, hogy fokozzék meg. A legfontosabb kérdés az, hogy ez a kérdés az ENSZ fő közülésén is napirendre kerül az elkövetkezendő hetekben. Az Európai Parlament egy állásfoglalást fogadott el a, e, a világ nappal kapcsolatban, október 7-én az Európai Parlament elnököny október 8-án egy nyilatkozatot tett, és az Európai Unió és az Európa Tanács ugyanezen napon közös nyilatkozatot tett. Tehát láthatjuk, hogy megerősíthető az EU és az Európa Tanácsnak az együttműködése. Ezek a dokumentumok rendelkezésre állnak az önök számára. Végül pedig, mielőtt a vendégelőadóknak adom meg a szót, szeretnék Clive Stafford Smith úr munkásságára rámutatni. Egy órakor lesz egy sajtókonferencia, amelyen mindenkit szívesen látunk. Tehát Clive Stafford Smith úr az e, a világban az EU, a sílalomházban lévő EU állampolgároknak a sorsára szeretne beszélni. Tíz perces előadások lesznek, és akkor utána kérdések következnek. Tehát dr. Stephen Smith következik. Ah, there we go. Even as a lawyer, I'll try and limit myself to... Nos, annak ellenére, hogy jogász vagyok, megpróbálom 10, 10 percben elmondani, amit szeretnék. Én amerikai és brit is vagyok egyszerre, egy kicsit skizofrén, eh, és nyilvánvalóan az amerikai oldalam az a gonosz, hiszen ott eh, van még halálos halálbüntetés. Eh, köszönöm azt, hogy meghívtak. Kaliforniából kaptam egyébként tegnap egy levelet egy kollégától, Michael Molman-től, akinek a, az irodája 700 halálra ítéltet képvisel Amerikában, és azt szeretné, hogyha felolvasnám itt, amit ő írt. E, ő is köszöni önöknek azt a munkát, amit elvégeztek a halálbüntetés eltörlése ellen, e, és rá fognak kényszeríteni bennünket, írja, hogy eltöröljük előbb-utóbb a halálbüntetést, tehát addig még e, eltelik egy kis idő mi a reprívnél kapunk támogatást az Európai Bizottságtól, és más forrásból is kapunk pénzeket, de mindenképpen azok, akik Amerikában dolgoznak nálunk, és akik máshol is fontosnak tartják ezt a támogatást. Én 300 halára ítéltet képviseltem közvetlen módon, és e, ezért is tudom, hogy mi az, ami leginkább segíthet a e, síralomházban ülő embereken. E, az együttműködés a legfontosabb, ahogy ön is mondta. Semmi olyasmit nem kérünk, ami kényszerítené az EU tagállamokat bármire, ugyanakkor együtt szeretnénk működni e, a kormányokkal, hogy a lehető leghatékonyabban avatkozzanak közbe ezekbe az ügyekbe. E, Szóza úr lesz a következő e, szónok. Ők, mármint a mexikói kormány, tényleg egy nagyszerű példát mutat. A mexikói kormány től, nagyon sokat tanulhatunk, hogyan kell támogatni a halára ítélt állampolgárokat. Hogyha a mexikai, mexikói kormány támogatását élvezi valaki, eh, akkor ötször valószínűbb, hogy végül is el fogja kerülni a halálos ítélet végrehajtását, mint hogyha nem rendelkezne ennek a kormánynak a támogatásával. Az EU beavatkozása és felszólalása a saját állampolgáraik érdekében rendkívül fontos. Egy Nicky Ingram nevű embert képviseltem 95-ben. Én ugyanabban a Cambridge-i kórházban születtem, mint ő, és láttam, hogy végrehajtják a halálos ítéletet rajta a villamos székben, azért, mert a brit kormány nem volt hajlandó támogatni eh, a az ügyvédje azt mondta, hogy ha a brit kormány kérte volna a halálos ítélet megváltoztatását, akkor ezt megtették volna. A brit kormány azóta változtatott a politikáján, és hajlandó most már közbeavatkozni a polgárainak polgárai életének megmentése érdekében. Neil Revel ügyében is együttműködtünk a közelmúltban. Neil Revel nem kapott halálos ítéletet végül is. Tehát az ilyen beavatkozás az rendkívül fontos tud lenni, és látjuk, hogy az európai kormányok szavának van súlya. Még olyan esetekben is, amikor nem állampolgár egy személy, csak bizonyos kapcsolatai vannak EU tagállamokkal. Hank Skinner majdnem kivégezték, 35 percen múlott, de Sárközi elnök beavatkozása miatt, eh, mivel ez az úr egy francia nőnek a férje, és ezért eh, Sarkozy beavatkozott, 35 perccel a végrehajtás előtt ezt eh, elhalasztották. Volt már olyan is egyébként, hogy 58 másodperccel a végrehajtás előtt állították le a kivégzést, tehát nem, nem, nem jöhet későn egy ilyen beavatkozás, bármikor eh, ha, eh, sikeres lehet. Először is azonosítanunk kell azokat az embereket, akik, egy, akiket halálbüntetés fenyeget. Az Egyesült Államokban 3263-an várnak halálos végrehajtására, és ezeket mi nyomon követjük ezek az, tehát ezeket az ügyeket, azonosítjuk az európai állampolgárokat. Mike Norman azt mondja, hogy legalább 50 de lehet, hogy 150 halálra ítélt rendelkezik szoros kapcsolattal külföldi államokkal, és ez csak Kaliforniára vonatkozik, hogyha ez Kaliforniára valóban igaz, akkor az Egyesült Államokban még többen lesznek. Egyébként Pakisztán még nagyobb problémát jelent, mert ott 7500-an várnak a halálbüntetés végrehajtására. Ott is vannak brit állampolgárok, a síralomházban. E, korábban nem sikerült őket azonosítani, először is meg kell találnunk őket, hogy hol vannak, kiket e, fenyeget a halálbüntetés végrehajtása, és hogy ezek közül kik külföldi állampolgárok. Megint csak együttműködésre van szükség e, ehhez az ügyhöz, ennek az ügynek a sikeréhez. Brüsszelből is kaptunk ilyen segítséget. Nos, ez egyébként egy olyan terület, ahol teljesen legitim módon avatkozunk be, az Egyesült Államok külügyminisztériuma is úgy gondolja, hogy a saját külügyminisztériumának az egyik legfontosabb feladata a bebörtönzött amerikaiak megsegítése, tehát ezért ez egy teljesen legatív, leg, legitim dolog a másik irányba is. A kérdés az, hogy ezt a beavatkozást hogyan lehet a leghatékonyabbá tenni. A mexikóiak tudnak nekünk egy-két dolgot mondani erről a témáról. Ők is számos sikert értek már el. Mi a Reprieve-nél is komoly eredményeket tudunk felmutatni. Az ukrán ombudsman is a közelmúltban sok segítséget nyújtott nekünk, hogy egy ukrán állampolgárt segítsünk, aki Virginiában vár halálos ítéletre, végrehajtására. E, tehát kormányok, e, nem, kormány, nem kormányzati szervezetek e, is sokat tehetnek annak érdekében, hogy azonosítsuk a problémát, és aztán beavatkozzunk az állampolgárok érdekében. Nem csak európaiakat akarunk egyébként támogatni, azt gondoljuk, hogy a beavatkozással másokat is segítünk. Amikor Jemenben jártam, beszéltem jemeniekkel, akik nem is nagyon értették, hogy valami baj van a halálbüntetéssel. Azt hitték, hogy a marsról jöttem, hogy ellenzem a halálbüntetést. Tehát amikor mi a saját állampolgárainkat támogatjuk és beavatkozunk mondjuk Jemenben egy ilyen ügyben, akkor azt gondolom, hogy a többi eh, rabnak is komoly segítséget eh, biztosítunk. Eh, Nyilván én magam is abba őszültem bele, hogy segítettem a foglyoknak a síralomházban, remélhetőleg nem kell már ezt sokáig tennem. Köszönöm a figyelmet. Köszönjük szépen. Jó, nyolc perc volt, igen, valóban röviden. Igen, állandóan fél szemmel a, az órán nézem. Igen, jó. Köszönjük akkor Szúza urat kérjük, hogy szóljon hozzá, hiszen láthattuk, hogy az eh, mexikai kormánynak ebben a kampányban milyen fontos szerepe volt, különösen, hogy a eh, halálbüntetés végrehajtása előtt álló embereken hogyan segítsenek, akkor önnek is megadjuk az időt. Köszönöm szépen, elnök asszony, Köszönöm a meghívást erre a napra. Lehetőségem van arra, hogy kicseréljem a gondolataimat a mexikói kormány részéről önökkel, és elmondhatjam, hogy a külföldön hogyan lépünk fel a mexikói állampolgárok védelme érdekében, azok védelme érdekében, akik házban vannak. Támogatást nyújtunk nekik jogi téren például, de diplomáciai segítséget nyújtunk és az bíróság előtt is megpróbálunk támogatást adni nem csak nemzeti, hanem nem, nemzetközi szinten is képviseljük az állampolgárainkat. 1999 óta van egy Amerika közi bírósági együttműködés, ahol követeltük, hogy megfelelően értelmezzék az amerikai kontinensen is az emberi jogi szerződéseket a halálbüntetések tekintetében, és különösen kértük, hogy különösen kértük, hogy a konzulátusok segítsenek ebben. Nagyon fontos alap, amit használni kell ahhoz, nemzetközi és nemzeti szinten van egy ítélet is az Emberi Jogi Bíróságtól, ami régiónkra vonatkozóan az Amerika Közi Emberi Jogi Bizottság és a Külügyi Bizottság is 2000-ben programot állított fel, amely támogatja a külföldön halálítélt, eh, amely mexikai állampolgárokat, és jogi segítséget nyújt azoknak, akik síralomházban vannak. Ez a program tovább fejlődött azóta, eh, kiszélesedtek és bővültek a céljai, itt nem csak azokról van szó, akik már a síralomházban vannak, hanem olyan mexikai állampolgárokról is, akiket fenyeget a halálbüntetésre való elítélés és nekik is nyújtunk jogi segítséget, hogy elkerülhessék a legfőbb büntetést, és ez, ezzel kapcsolatban a konzuli képviselethez fordulhatnak az érintett országban. Azért harcolunk, hogy felfüggesztik a büntetés végrehajtását a halálra ítélt mexikói állampolgárokkal kapcsolatban, de technikai segítségnyújtáson is dolgozunk a büntető jogi védelmet ellátók részére amerikai jog szerint vannak különböző vádiratok, ezeknek a megismerése is fontos számunkra. Aztán vannak olyanok, akik nyilvánosan e, lépnek föl, annak érdekében a mexikói állampolgárok konzuli védelmet kapjanak. E, az amerikai jog, a nemzetközi jog alapján, és harcolunk azért, hogy megszüntessék a halálbüntetést, és illetőleg a ügyük kivizsgálása más bíróságra kerüljön át. Például lehetőség legyen tanúk meghallgatására más bíróságon, és különböző szakvélemények is bekérjenek a bíróságok, és ezáltal elérjük azt, hogy megszüntessék a halálbüntetést, vagy visszavonják az arra való elítélést. Vannak egyes esetek, amelyek az Egyesült Államokban bíróságon vannak már, és ott azt kellett látnunk, hogy egy bizonyos jogásznak kell beavatkoznia annak érdekében, hogy az Egyesült Államokban eljusson oda a dolog, hogy ne kerüljön végrehajtásra a halálbüntetést. Tehát gyorsan be kell avatkoznunk, a konzuloknak gyorsan cselekedniük kell. Én működtem a területen is, és ott azt tapasztaltam, hogy a hatóságoknak már az első pillanatokban meg kell próbálniuk az őrizetbe vetteket úgy kezelni, hogy elkerülhessék a halálbüntetést. Azt is láttam, hogy itt a konzulátusokat rögtön bevonják a munkákba. Találkoztam azokkal a jogászokkal, akiket konzultálnak, 50 konzulátusunk van az Egyesült Államokban, és vannak munkatársaink, akik speciálisan azoknak a mexikói állampolgároknak a védelmével foglalkoznak, akiket halálbüntetés fenyeget. 21 jogászunk van, akik e, a halálbüntetésre specializálódtak, és együtt dolgoznak az igazságszolgáltatással, vannak pszichológusaink, pszichiátereink, neuropszichiátereink is, akik segítik a bajba jutottakat egy-két számot szeretnék bemutatni önöknek, amiket már Stefard úr is mondott. Ez a program elvezetett ahhoz, hogy a halál büntetést elkerülhessük. Az 500 esetből nagyon sok olyan volt, ahol sikerült beavatkoznunk, és sikerül elérnünk azt, hogy valószínűleg ne érintse halálbüntetés a mexikai állampolgárokat. Ezeket, ez az eseteket mindenképpen elismerés illeti ezekben az esetekben az Európai Unió együttműködését, és mint tudják, nem mehetek most bele a részletekbe, mert erre nincsen idő, de mindenképpen nemzetközi szinten és az Európa Tanács képviselője részéről is voltak hozzászólások ehhez a témához. Tehát szeretnék köszönetet mondani a nem kormányzati szerveknek is, és azoknak az ügyvédeknek, jogászoknak, akik ezzel, ebben az ügyben folyamatosan közreműködnek. Köszönjük szépen, Szoza úr, ezt a beszámolót a mexikai tevékenységekről, és a megerősített együttműködésről. Most pedig szeretném megköszönni Rafael Sanui Azan urat, a ö, halálbüntetés elleni világkoalíció ö, igazgatóját. Köszönöm szépen, elnök asszony! Hölgyeim és uraim! Én egy francia szervezetnek a képviselő vagyok itt, és főtitkára a világkoalíciónak. Több száz szervezetet hozunk össze az egész világról. A az Emberi Jogi Bizottságnak a titkársága felkért, hogy a halálbüntetéssel kapcsolatos helyzetet felvázoljon. A nyolcadik világnap a halálbüntetés ellen megfelelő alkalom arra, hogy ezt a kérdést megvizsgáljuk. Jelentős lépéseket tettünk a halálbüntetés eltörlése ellen. 139 ország már eltörölte a halálbüntetét, 58-an még mindig fenntartják ezt a, a halálbüntetést, mint büntetési formát. 2009-ben csak 18 ország végzett halálbüntetést. Ezek a számok azt mutatják, hogy az eltörlés felé haladunk. 1981-ben csak 35 ország törölte el a halálbüntetést, míg ma a világ országainak kétharmada vagy törvényesen, vagy pedig gyakorlatban eltörölte a halálbüntetést. Burundi és Ruanda 2008-ban, Togo 2009-ben és az új mexikói államok 2009-ben törölték el a halálbüntetést. Ugyanakkor a helyzet még bizonyos te, dél, különböző országokban még problémát jelent, elsősorban Kínában is említettük az emberi jogi helyzettel kapcsolatos problémákat. Az igazi probléma az átláthatóság kérdése, és a, hogy milyen módon történnek a kivégzések. 6000 e, kivégzésről tudunk, vagy legalábbis becsüljük ezeknek a számát évente. 2009-ben csak 714 kivégzésről hallottunk hivatalosan. A közel-keleten nagyon nehéz a helyzet. Az iszlám országok különösen Iránban a sária törvényt használják. 188 kivégzés volt 2009-ben, és a 2009-as választások után. Az Egyesült Államok ról már hallottunk az előző előadásban. 2009-ben 52 embert végeztek ki. 300-280 ember vár a kivégzés végrehajtására. Ezek a számok azt mutatják, hogy csökken ebben az országban a halálbüntetés száma. Az Egyesült Államok e, a hét demokratikus ország közül e, egy, amely valóban alkalmazza a halálbüntetést. az Egyesült Államok ellenpélda e, és nagyon sok ország felhasználja az ő példájukat arra, hogy jogossá tegye a halálbüntetést az elítéltek lehetnek nők, például Iránban, vagy pedig fiatalkorúak, és az utóbbi három évben 25 fiatalkorút Jemenben kivégeztek, Jemenben, Iránban és Szaudarábiában kivégeztek. Vannak olyanok, akiknek fizikai vagy mentális fogyatékosságai vannak. Tereza Teresa Cruz például kivégezték Virginiában. etnikai vagy vallási kisebbségi csoportokból származhatnak például migráns munkások az öböl országokban. A politikai elnyomás áldozata is lehetnek, mint Iránban, Kínában és sok más országban. Végezetül hangsúlyozni szeretném az új frontokat a harcunk számára. Földrajzi szempontból természetesen a közel-kelet, közép-kelet, Ázsia és az Egyesült Államok továbbra is a legfontosabb területek. Ugyanakkor a közép-amerikai helyzet is aggaszt bennünket, különösen Guatemalában és Nicaraguában. ahol vita folyik erről a kérdésről. A tematikus kérdéseket illetően a kábítószer kereskedelem az utóbbi években és az jövőt illetően is nagy problémákat jelent. Nagyon sok ország beszél a halálbüntetés visszaállításáról, például Közép-Amerikában és Dél-Amerikában ebből a szempontból. Kínában és Ázsiában nagyon sok ítélet is ezen okból történik meg. Az következő években ez egy fontos kérdésé válik, és az iszlám és a halálbüntetés közötti kapcsolat, tehát a sária törvény és a halálbüntetés közti kapcsolat is figyelembe vevendő a jövő, jövő, jövő szempontjából. Ugyanakkor reményre ad okot a mongóliai moratórium, aztán Belarusnak a jövőbeli lépései szintén optimizmusra adnak okot. Az afrikai Gabon, Mali és más országokból jövő pozitív jelek is ígéretesek. Ázsiában pedig van egy politikai akarat, hogy ne végezzenek ki embereket például Pakisztánban és Indonéziában. Növekszik a halálbüntetés elleni trend, mert a polgári társadalom, nemzetközi szervezetek és a kormányok együttműködnek például az ICPM által szervezett világkongresszus során, és ahol a spanyol kormány egy kezdeményezést nyújtott be, amelyet múlt héten Madridban indítottak el. Minden esetre a megszüntetés elleni harc tulajdonképpen nem hagy más alternatívát. Köszönöm. Elnök, köszönjük szépen ezeket a pozitív jelzéseket. Ezek az országok, amelyeket említett, elindultak azon az úton, hogy végül is aztán eltöröljék a halálbüntetést. Említette Belaruszt is, Fehér Oroszországot is, amely egy speciális ország, hiszen a keleti partnerségi programnak tagjai az EU-val, és ezért ez nagyon fontos. Most pedig Tilemans úr következik, a Kohom elnöke. Kérjük, hogy ő szóljon hozzá. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nem csak megköszönni szeretném azt, hogy meghívtak bennünket ide, hanem üdvözölni szeretném ezen alkalommal az, az Emberi Jogi Albizottság tagjait is. Elnök asszony ma elsősorban arra az állásfoglalásra szeretnék, vagy állásfoglalás tervezetre koncentrálni, amely az ENSZ közgyűlés előtt van. Ugyanis és hogy jobban megértsenek, most angolul fogok hozzászólni. Emlékeztetnék arra, hogy amikor a triónak a 18 hónapos programját, a magyar, spanyol, belga elnökség 18 hónapos programját elkészítettük, akkor az egyik legnagyobb prioritást adtuk a halálbüntetés eltörlésének az emberi jogi célkitűzések között, és megállapodtunk abban, hogy a halálbüntetés eltörlése marad az EU nemzetközi napirendjének egyik fontos pontja. Ezért is Belgium rendezett egy EU NGO fórumot, illetve egy workshopot a halálbüntetésről. Ez az NGO fórum július 12-én, 13-án került megrendezésre, és a Lisszaboni szerződés, az emberi jogi eszközök, illetve a tennivalók voltak a fő témák. E, konkrétan foglalkoztunk a halálbüntetéssel és azzal, hogy a Lisszaboni szerződés milyen módon befolyásolhatja ezt a küzdelmet. A civil társadalom részéről számos ajánlás került megfogalmazásra, részletekbe itt most nem bocsátkozom, de felhívnám a figyelmet a legfontosabb négy eh, dologra, eh, a koherencia, a konzisztencia, eh, az együttműködés a második, a tagállamokkal és a civil társadalommal. A harmadik dolog a tudatosítása a problémának otthon is és külföldön is. A negyedik dolog pedig a hatékonyság megerősítése, minden eszköz felhasználása, és annak felmérése, hogy mely területeken tehetünk többet. A két a két fontos ajánlást azért aláhúznék. Először is a fórumon megállapították azt, hogy a nemzeti parlamentek képviselői számára rendezett eh, szemináriumok, illetve a parlamenti képviselők hálózatának létrehozása a halálbüntetés eltörlése érdekében mindenképpen támogatandó cél. A másik ajánlás az volt, hogy az átláthatóságot próbáljuk előmozdítani azokban az országokban, ahol végrehajtják a halálbüntetéseket, nevezetesen információkat kérünk a halálbüntetés végrehajtásáról, és ezeket az információkat Eston asszony összegyűjti. Azért hívtam fel erre a két dologra a figyelmet, mert úgy gondolom, hogy a hálózat létrehozásában, tehát a többi nemzeti parlament, regionális parlament képviselőiből álló hálózat létrehozásában az Európai Parlament komoly szerepet játszhat. Most pedig akkor az ENSZ-ről szólnék. Van egy sor jelentés, amit az ENSZ különböző testületei fogadtak el, és hallottuk a civil társadalom képviselőitől is, hogy növekszik a moratóriumot bevezető tagországok száma, illetve a halálbüntetést eltörlő országok száma, tehát ez egy trend. Az ENSZ jelentés azt is kifejti, hogy a halálbüntetést megtartó országok átláthatóbban alkalmazzák ezt a büntetést. Az ENSZ főtitkár is azt mondta, hogy nagyon sajnálatos, hogy nincsenek megbízható adatok, statisztikák ezzel kapcsolatban. Örülök, hogy az egyik előadójuk is kifejezetten említette egy ország vonatkozásában ezt a problémát. Hogyan fogunk tehát akkor az ENSZ közgyűlésén eljárni? és amikor azt mondom, hogy mi, akkor nem csak az EU-ra gondolok, hanem egy nagyszámú, hasonló a gondolkodó országcsoportra, olyan országcsoportra, amely különböző régiókat köt össze, és amelyek az ENSZ E, közgyűlésének első és harmadik bizottságában, szakbizottságában, illetve aztán magán a közgyűlésen is majd együtt fognak működni. Az egyik legfontosabb e, prioritás az az, hogy ez az állásfoglalás erősítse meg és mutassa be azt a trendet, amely a moratórium irányában teljesen egyértelműen megmutatkozik, anélkül, hogy felvizeznénk a korábbi állásfoglalásokat, a 2007 es vagy 8-as állásfoglalást. Tehát ez lenne a legfontosabb eh, feladatunk, eh, vagyis, hogy minél több országot bírjunk rá az állásfoglalás támogatására. 89 öt ország szavazott mellette, az állásfoglalás mellett, ami azt jelenti, hogy a világ számos régiójában nagyon sok ország támogatja. Sok társ szponzora van ennek az állásfoglalási tervezetnek, és ezért úgy döntöttünk, hogy egy munkacsoportot állítunk fel New Yorkban, amely munkacsoportban minden régióból szerepelnek országok, tehát nem csak az EU-ból, így könnyítenénk a saját munkánkat, és vinnénk előre ezt az egész ügyet a társszponzorok segítségével. Az EU része ennek a munkacsoportnak, de hadd említsek más országokat is, Angola, Argentina, Burundi, Chile és Kelet-Timor szerepelnek a résztvevő országok között. És akkor végezetül a legfrissebb New Yorki híreket ismertetném. Elfogadtunk egy szöveget. A, a társszponzorok elfogadtak egy szöveget, és ha minden úgy megy, ahogy mi elképzeljük, akkor az állásfoglalást jövő héten terjesztjük az ENSZ közgyűlése elé. Szeretnék rámutatni arra, hogy a munka során az EU és más országok is egy óriási kampányt indítottak a többi ország megszólítása érdekében, hogy támogassák ezt az állásfoglalást. Intenzív lobbizásra került sor, és ez folytatódni is fog egészen az állásfoglalás elfogadásáig. Talán a két utolsó megjegyzésem az lenne, hogy először is, amikor beszéltünk a halálbüntetést még alkalmazó országokkal, illetve azok közül a normálisabbakkal azt hallottuk, hogy ők majd udvariasan félrefordítják a fejüket, ugye nem tudják támogatni ezt az állásfoglalást, mert van halálos ítélet náluk, de mégis hallgatólagosan együttműködnek velünk. A másik dolog pedig az, hogy túl az állásfoglaláson az is elmondható, hogy az EU mindig felveti a halálbüntetés kérdését a különböző párbeszédek és konzultációk során a halálbüntetést még alkalmazó országokban. Minden országgal kapcsolatban maximális lobbizást alkalmazunk, diszkrétebb vagy kevésbé diszkrét formában, nyilatkozatokat teszünk az ügy érdekében. Számos példája van ennek a politikának a gyakorlatban, és mindig feltehető az a kérdés, hogy ez mennyire hatékony természetesen, de a lényeg az, hogy ezt a politikai üzenetet mindenképpen kettős mérce alkalmazása nélkül szeretnénk megértetni a partner országainkkal, nevezetesen azt, hogy az EU harcol a halálbüntetés ellen. Köszönöm Tilemansz úrnak, mondja az elnök köszönjük, hogy elmagyarázta, hol áll ez a dolog most az ENSZ közgyűlésében. Nagyon jó volt mindezt hallani. Márnó asszonynak adom meg a szót, aki az Európai Bizottság képviseletében van itt. Köszönjük, elnök asszony. Az Európai Unió egyik prioritása ez a kérdés, és látom is ennek a bizonyítékát, hiszen a régi iránymutatások, ez a tagállamoknak a politikai irányelvei, az emberi jogokat életen az elsők voltak az ezők között, amelyeket elfogadtak. Mint tudják, Eston asszony a halálbüntetést személyes prioritásává tette, mint ahogy ezt a parlamentben is elmondta idén egy kicsit szeretnék azzal foglalkozni, amit a kollégák is mondtak, és ezt a kapcsolattartásnak a keretébe helyezni. Szerintem nagyon fontos, hogy egyre nagyobb legyen a koherencia és a következetesség. Az eszközöket illetően és a szereplőket illetően először az eszközöket nézzük. Michel Tillemans el, elmagyarázta, hogy milyen lobbizást fog, folytatunk az ENSZ közgyűlésén az állásfoglalást illetően, amelyet az Európai Unió mutatott be. Ez a harmadik lesz. Aztán kétoldalú lépéseket is teszünk, azt hiszem körülbelül 30-at tettünk már, ez azt jelenti, hogy hetente egyet, elsősorban Iránnal kapcsolatban és az Egyesült Államokkal kapcsolatban Később elmondom majd, hogy Kínával kapcsolatban miért van itt nagy hézag. Ezen kívül ösztönözzük a konferenciákat és a szemináriumokat, mert ahogy Michel Tillemans is mondta, nagyon fontos, hogy érzékenyét tegyük az embereket ezekre a problémákra, hiszen a lakosság nagy része, még az, egy, az Európai Unióban is támogatja a halálbüntetést. Ezért nagyon fontos, hogy politikai szinten, de egyetemi szinten is, és minden csatornát felhasználva megmagyarázzuk, hogy ez az eszköz függetlenül attól, hogy etikai szempontból is elítélendő, hatástalan is tehát nagyon fontos, hogy az, e- a kollégák is a halálbüntetés ellen felálljanak. Ez az eszköz az európai parlamentet, amelynek köszönjük a segítségét a demokrácia és az emberi jogok területén is felhatalmasítja. A jövő évben e, újabb felhővást teszünk majd azért, hogy e, a tevékenységeket újraindítsuk ezen a területen. Különböző tevékenységek vannak, vannak olyan hálózatok, mint ahogy a kollégák is említették, aztán vannak olyan projektek, amelyek konkrétabban foglalkoznak ezekkel a kérdésekkel e bizonyos országokban. És nagyon sok a, a tudatosítás, tehát hogy felhívjuk a figyelmet erre a, a problémára, de ez nem nagyon könnyű a lakosság körében és aztán jogi, jogsegélyszolgálat a bizonyos esetekre vonatkozóan, és ezen kívül a, a kivégzések feltételeinek a nyomon követése, hiszen tudják, hogy nem csak a kivégzések számát szeretnénk csökkenteni, hanem amikor ezek még léteznek, akkor a feltételeinek meg kell felelni a nemzetközi jog minimális normáinak. Ezért nagyon fontos, hogy azok az országok, amelyekben még van halálbüntetés, azok a legsúlyosabb bűncselekményekre korlátozzák ezeket. Ezért nagyon fontos, hogy a, a különböző pereknek is megadják a formát, és a többi. Tehát mind a jogi és más igazságszolgáltatási eljárásoknak jogilag megfelelőnek kell lenni. Ezen kívül említették az Európa Tanácsnak és az önök szervezetének a munkáját idén közös ünnepléseket tartottunk Belarusszal kapcsolatban, azért, hogy ezt az országot meggyőzzük arról, az, hogy az ebeszel karöltve megváltoztassa ez az ország a gyakorlatát. Nagyon fontos, hogy a partnerek is következetesek legyenek és hatékonyak. Az Európai Parlament állásfoglalása újra erős politikai tanúbizonyságot ad arról, hogy az Európai Parlament egyhangulag támogatja ezt. Mint ahogy Michel is mondta, nagyon fontos, hogy a parlamenti képviselők, akik képviselik a lakosságot, lakosságot, és akik a lakosságnak fontos kapcsolatai tartó pontjai tovább folytassák ezt a munkát. Aztán a polgári társadalom is nagyon fontos szereppel rendelkezik, nem csak azért, mert bizonyos garancikájukat biztosít, a követést, jogi segélyt nyújtanak, és az adatok szempontjából is fontosak. Nos, Kínával kapcsolatban Tudjuk, hogy az egyik olyan ország, amelyben a legtöbb halálbüntetés, kivégzés folytatódik, aztán ott van Irán és az Egyesült Államok is. Nos, miért nem Kínával foglalkozunk? Azért, mert itt tulajdonképpen egy nagy fekete lyuk van, és nagyon sokat beszélünk, amikor az emberi jogokról van szó, amikor Kínával évente kétszer összeülünk. E, és akkor említjük, hogy az adatok azok teljesen átláthatatlanok. Aztán az eljárások is átláthatatlanok, és manapság érdekes módon alakulnak a dolgok. Egy felülvizsgálat van a fel, legfelsőbb bíróság, kínai legfelsőbb bíróságban a halálbüntetéssel kapcsolatban, és nagyon szeretnénk erről tudni, de egész egyszerűen nem férünk hozzá, hogy az adatokhoz mi is történik. Aztán van még egy ország, akit szeretnék említeni, hiszen az Egyesült Államokat is említették a, a, a kollégák, de én szeretném Japánt is megemlíteni itt. Ugyanis hosszú távon kell tekinteni a halálbüntetés elleni harcot, és ezért nagyon fontos, hogy az új pénzügyi tervben és a politik, szakpolitikát illetően, a hosszú távú befektetéseket illetően figyelembe kell venni, hogy Japánban még akkor is, hogyha tesznek erőfeszítéseket az átláthatóságra, most hívtak meg először újságírókat a kivégzésekkel kapcsolatban, és a többi, de továbbra sem jó jelzéseket látunk tőlük. A partnerekkel való kapcsolatokkal nem beszéltem az Európai Parlamentből, a civil társadalomról és a tagállamokról. Ez, ebben a keretben szerintem meg kell vizsgálni azt a javaslatot, hogy a tagállamok diplomáciai kapcsolatait kihasználjuk, és pedig, hogy szétterjedt konzulátusi kapcsolataik vannak. A maxikai kolléga emlékeztetett arra, hogy hogy mindegy, hogy milyen nemzetiségű, vagy bőrszínű, vagy nemű egy ember, közbelépünk az emberi jogok megvédése szempontjából. Tehát hatékonyság szempontjából fontos lenne ezt a gondolatot felkarolni. Az Lisszaboni szerződésben szó van a tagállamok közötti konzuli védelemről, és ezt, ezt végre kellene hajtani, és van egy csoport, akik ezzel foglalkoznak a tagállamokon belül. Tehát ezt is megvizsgálhatnánk. Aztán évente négyszer uh, az emberi jogi fókuszpontok összegyűlnek Washingtonban, és decemberben lesz a következő találkozó, és e, ez, is, ez a kérdés is a napirendre kerülhetne. Nagyon szépen köszönöm, elnök asszony. Köszönöm, Arno asszony. És tényleg jó volt hallani azt, hogy önök azon dolgoznak, hogy az új Lisszaboni szerződés szellemében az EU delegációk nagyobb hangsúlyt fektessenek az emberi jogokra, és ilyen fókuszpontokat hoznak létre az emberi jogok érdekében, amelyeket fel lehet használni a halálbüntetés eltörlésének előmozdítása ügyében is. Most pedig akkor a meghívottakkal gyakorlatilag végeztünk, e, ők már elmondták az előadásaikat. Három kollega jelezte, hogy szeretne beszélni, Gomes asszony, e, Langbiller és Latford báronő. Köszönöm. Köszönöm minden e, hozzászólónak, hogy eljöttek és részt vettek ezen a fontos meghallgatásom. Sok minden elhangzott már az Európai Unió elkötelezettségéről. Én éppen ezért arra összpontosítanék, hogy hogyan lehet végrehajtani ezt a programot, hogyan lehet azonosítani azokat az európai gyökerekkel vagy kapcsolatokkal rendelkező halára ítélteket, akiken segítenünk kellene, és ezt hogyan lehetne felhasználni az halálbüntetés egyetemes eltörlésének ügye érdekében, mint ahogy Stafford Smith úr is mondta, azzal, hogy egy-egy ügy mellett elkötelezzük magunkat, gyakorlatilag egy vitát indítunk eh, ezekben az országokban a eh, hatóságokkal is, és úgymond felvilágosítjuk a hatóságokat és ezeket az országokat arról, hogy eh, itt valójában nem igazságszolgáltatás történik. Én a saját példámat is felhozhatom. Én voltam portugál nagykövet Indonéziában, és angolaiak életét akartuk megmenteni, e, akiket halálra ítéltek. Érdekes volt látni, hogy azok, akikkel beszéltem az ügy érdekében, akkor hallották először azokat az érveket, amelyeket mi szoktunk alkalmazni. Tehát itt nem csak azokról az emberekről van szó, akiknek van kapcsolata az EU-val, e, mondjuk akár csak az őseiken keresztül, hanem egy olyan fontos eszközről van szó, amely felhasználható a halálbüntetés egyetemes eltörlése, eltörlésének ügye érdekében. Szeretnék emlékeztetni arra, bár biztos, hogy ezt sokan ismerik, hogy vagy tudják, hogy a múlt héten elfogadott állásfoglalásunkban is kértük, hogy egy ilyen program induljon be, tehát ez abban az állásfoglalásban szerepel, amit a múlt héten elfogadtunk. Tehát hatékonyabban léphetünk fel mi itt a parlamentben is, eh, amikor megszólítjuk a halálbüntetést még alkalmazó tagállamokat, illetve nyomást gyakorolhatunk a tanácsra, illetve a főképviselőre is annak érdekében, hogy eh, vessék fel ezt a témát az obstruáló országoknál, és itt Kínára gondolok elsősorban. Elfelejtettem mondani, hogy a programmal kapcsolatban, hogy Mexikó eh, programja és példája tényleg jó, el kell ismernünk a mexikóiak szerepét, tanulnunk kell tőlük. Köszönöm. Köszönöm Gomes asszonynak. Longbiller asszony következik. Köszönöm szépen az egyes előadóknak az ajánlásokat és a nyilatkozataikat. Igen, gyakorlatilag azon véleményen vagyunk az Európai Parlamentben. Szeretnék emlékeztetni a múlt heti e, nyilatkozatokra, ahol néhány e, képviselő foglalkozott a halálbüntetéssel. Nem szabad ezt a problémát a szőnyeg alá söpörni. Néhányan támogatandónak tartották közülük a halálbüntetést, ami a múlt heti határozatot illeti, a határozat tervezetében nem kapott többséget a szavazásnál egy rész, azon, és ezt meg kellene beszélnünk. Itt arról van szó, hogy a stratégiánkban bekorlátozzuk annak a, azoknak a személyeknek a körét, akiket valamilyen bűncselekvény miatt halálbüntetésre ítélnek. Tehát meg kell fontolnunk újra, és úgy gondolom, hogy a világbüntetés elleni világ, és a halálbüntetés elleni világkoalíció képviselő említette azt, hogy az ENSZ eh, például a drog elleni cselekvés, drogkereskedelem elleni cselekvési programnál fel kell, hogy lépjen. Azonban vannak bizonyos országok, ahol a drogkereskedőket halálbüntetéssel sújtják itt a parlamentben, tehát meg kell beszélnünk ezt a problémát, nem elég egy határozatot hozni erről. A bejáratnál láttam, hogy van az International Harm Reduction Association-től egy tanulmány, amely további ajánlásokat fogalmaz meg, és azt mondja, hogy a bizottságnál és a parlamentben is egy irányelvet kellene kidolgozni, amely hozzájárul ahhoz, hogy a drogkereskedők elleni fellépés keretében halálbüntetést alkalmaznak. Szeretnék kérdést föltenni Rafael Henry Hassan úrhoz, hiszen ön említette, és lenne egy konkrét kérdés itt a bizottsággal szemben is. Van van a drogellenes fellépésben olyan drogellenes fellépésben olyan törekvés ezekben az országokban, hogy halálbüntetést alkalmazzanak? Köszönjük szépen, Lochbiller asszony. Szeretném felhívni egy érdekes dokumentumra a figyelmet, ez benne van az anyagukban. Ez pedig a Nemzetközi Kárcsökkentő Társaság, akik kapcsolatba léptek velünk, akik a donorországok, az adományozó országoknak a kérdését szerette volna felvetni, amely ugye itt kettős mércével mért, mert ugye ezek az országok adományozók, és ezzel hozzájárulnak a halálbüntetéshez is itt emberi jogi kérdések merülnek föl, és épp ezért ennek az albizottságnak is komolyan kellene foglalkozni ezzel a kérdéssel. Most pedig Sarah Latford kap szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én is szeretném üdvözölni ezt a szemináriumot. Minden előadó, különösen Stafford Smith kolléga, nagyon érdekes projektekről beszéltek. Clive ugyan ma amerikai, de a londoni a szavazókörzetembe tartozott csodálatos munkát végzett a Reprieve szervezetben is. A mexikai nagykövetség munkatársa is beszélt, és a spanyol nyelvű előadások Csilléből is arról szóltak, hogy 33 embert mentettek meg, és ugyanakkor most ugye a bányászokról van szó, és ugyanakkor itt a halálbüntetésről beszélünk, ezért egész skizofrén lesz az ember. Nos, azt hiszem, hogy több trendet is látunk. Az egyik az Európai Uniónak a politikai tevékenysége, ahol aktívan és sikeresen, bizonyos fokig sikeresen lobbizunk. Talán a szavahihetőség az még nem százszázalékos, hiszen lett ország például nem törölte el véglegesen a halálbüntetést, de remélem, hogy nem sokára ez majd megtörténik. És hát úgy gondoltam volna, hogy olyan országok nem válhatnak EU tagokká, akik nem törölték el a halálbüntetést, de hát a lett példa nem ezt mutatja. Aztán látom a konzuli eh, eh, problémát is, ahol Clive elsősorban eh, koncentrált, és Arno asszony is erről beszélt. Tehát az európai tevékenységi szolgálatnak kellene jobban koordinálni ezeket a, ezt a munkát, összekapcsolni a különböző európai országokból jövő tevékenységeket. Az EU-nak össze kell hangolni a munkát más országokkal az Európa Tanács keretében különösen amikor az emberi jogok kérdéséről van szó, akkor eh, nem lehet kifogás, hogy miért ne fogjunk eh, össze közösen a főképviselő miért ne legyen az egyablakos ügyintézés, hogy így mondjam. Tehát, hogy a különböző civil szervezetek riasszák a nemzeti kormányokat. De Brüsszelben legyen ennek egy egyablakos intézési módja, ahol a főképviselőt tudósíthatják ezekről, és aztán ő a különböző kormányokkal kapcsolatba lép ezzel kapcsolatban, és összefogja a szálakat a reagálás szempontjából. Őszintén szólva, lehet, hogy én nem tudom, nem ismerem Stafford Smith idézetet, tehát a konzuli kötelességet, hogy kötelező képviselni az állampolgáraikat. Tehát a kézikönyvben, amely a különböző külügyi, külügyminisztériumokban van, és az Európai Külügyi Szolgálat részéről is a szabályzatot én ugyan nem követtem nyomon részletesen, meg kellett volna tennem, és itt is szó kell ejteni az EU képviseletek kötelezettségeiről, feladatairól. Amikor megnézem a trans transatlanti területet, és Buzek elnök úr és az elnököknek a tanácsa is beszélt erről, és Clinton külügyminiszter is itt van, Hillary Clinton is. Nyilvánvalóan novemberben jön az EU-USA csúcs találkozó, és ennek is van egy ilyen kapcsolattartó szerepe. Tehát legalább egy modellt kellene kialakítani, hogy mit, kialakítani, hogy mit tehetünk a világ nyugati részén a transatlanti megállapodások, a különböző adat megosztás, adatátadás kérdéseiben egy EU-s stratégiát igényel az olyan európaikkal kapcsolatban, akik az amerikai vagy akár más országok igazságszolgáltatása keretébe kerülnek. Tehát gyakorlati energiákat kellene felszabadítani, hogy összehangoljuk a munkát. Másik gondolat, hogy nemzetközi megállapodások egyetműködési vagy emberi jogi megállapodások alapján tájékoztatást kell nyújtani, hogyha egy EU állampolgárt vád alá helyeznek. Tehát ezek a részletei ö, ö, lennének a megállapodásoknak. Tehát a reprieve dokumentum, amikor összeurópai stratégiáról szól, akkor ez azt jelenti, hogy össze kellene gyűjteni azokat a darabokat, ahol, amelyek különböző helyeken léteznek, tehát egyetlen európai tevékenységi terv legyen, lobbizás és a többi. Tehát ez EU intézmények nek egyetlen reagálási mechanizmusra van szüksége. Köszönjük, Látford asszony. Azt mondta, hogy ez egy szeminárium, és láthatom, hogy valóban gyakorlati szemináriumi munkát végzünk, amikor arra gondolunk, hogy hogyan tudunk egy erősebb kampányt kialakítani a halálbüntetés ellen, mind a civil társadalom, mind az Európai Unió, mind a diplomáciai testület részéről. Biztosan Tillemans és Arno kollégák is majd beszélnek a különböző javaslatokkal kapcsolatos tevékenységekről a következő eh, hozzászóló de Kaiser asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony, rövid leszek. Nagyon sok dolgot ugyanis már elmondtak a kollégáim, és nem akarom ezeket megismételni. Eh, hiszen a, eh, az előadások is foglalkoztak a, pozitív, a dolgok pozitív alakulásával foglalkoztunk a figyelemfelketés kérdésével, aztán azzal, hogy hogyan cselekedjünk a kormány szinten, az Európai Unión keresztül, hogy az állampolgárok ügyével foglalkozhassunk. De nem foglalkoztunk a, meg, a, a megállapodások köt, megkötésének a kérdésével. A halálbüntetéssel kapcsolatban és a moratórium kérdésével. Van egy 15-ös bekezdés, amely a tanács és a bizottság kapcsolatban kéri, hogy amikor megállapodásokat kötnek különböző államokkal, akkor a halálbüntetés kérdéséhez is kössék ezeket. A kérdésem tehát nekik az, hogy milyen sikertörténetek vannak ezen a területen, hiszen ma sokat beszélünk azokról az eszközökről, eh, például kereskedelmi partneri megállapodásokról, amelyeknek keretében az emberi jogok területén is előreléphetnénk, vagy a társadalmi jogok, szociális jogok eh, kérdéséről. A halálbüntetéssel kapcsolatban mit sikerült elérni? A második kérdésem pedig az, hogy aggaszt bennünket, hogy látunk olyan országokat, mint például Japán, amelyek visszatérnek, visszaállítják a halálbüntetést, most mindegy, hogy a kábítószer vagy a terrorizmussal kapcsolatban. Mi, mi történik ezzel kapcsolatban, hiszen ez nagyon is aggályos, hiszen konjunktúrát látunk, amely lehetővé teszi a halálbüntetésnek a visszaállítását. Elnök, köszönjük szépen, Kaiser asszony. Az EU és nemzetközi megállapodások a harmadik országokkal nagyon fontos kérdés a parlament számára. Jelenleg az Európai Unió, amikor a Lisszaboni szerződéssel újabb hatásköröket kapott, tehát hogy igent vagy nem mondjon bizonyos kérdésekre, az emberi jogi kérdéseket nagyon is komolyan kell felülvizsgálni, és figyelembe venni a prioritásokat, köztük a halálbüntetést is. Crosetta óra hozzá, következő hozzászól. De ha nem kapcsolja be a mikrofon. Azt gondolom, hogy rendkívül érdekesek ezek a kezdeményezések. Jó látni, hogy ilyen fontos kérdéssel foglalkozunk. Vannak azonban olyan pontok is, amelyekről különösen szólni szeretnék, így például a drogkereskedelemben alkalmaz, drogkereskedelem megszorítására alkalmazott halálbüntetés. Itt különösen szólni kell a drog értékesítés miatti halálbüntetésről. Vannak olyan országok, amelyek halálbüntetést szabnak ki, már akkor is, hogyha egy kis mennyiségű kendert tart magánál az illető. Azt kell, hogy mondjam, hogy a Szaudarábiába való első utazásom alkalmával a repülőgépen kiosztottak egy kérdőívet, és ki kellett töltenem, és ebben nyilatkoznom kellett arról, hogy van-e nálam kanabisz, van-e nálam kender, vagy bármilyen más kábítószer, tekintettel arra, hogy ezeknek a használatát Szaud-Arábiában halálbüntetéssel torolják meg. Szaud-Arábia nem az egyetlen ilyen ország a világon, amely a halálbüntetést a drog terjedésével szemben próbálja meg bevetni. Ott ültem a repülőgépen, és sok fiatallal együtt, akik szintén velem együtt Szaud-Arábiába vagy valamilyen más országba utaznak, adott esetben csak tranzitként utaznak Szaud-Arábiába, és náluk adott esetben lefoglalnak drogokat, és rögtön halára is ítélik őket emiatt. Tehát az lenne a feladatunk, hogy az élet védelme érdekében fellépjünk nyilvánvalóan azzal védekeznek, akik a halálbüntetést támogatják, hogy a drog ellen fel kell lépni, a drogkereskedelem ellen, de azért mégsem ez a megfelelő eszköz erre. Az első utazásom után, 90, 1990 után nem voltam hajlandó hónapoknál tovább tovább dolgozni Szaúd-Arábiában, mert láttam, hogy sértik meg az emberi jogokat, és a televízióban is láttam, hogy végre is hajtják a kiszabott halálbüntetéseket. Éppen ezért azt kell mondanom, hogy azok, akik csak futólag fordulnak meg Szaudarábia, arra voltak kényszerülve, hogy lássák, hogy végrehajtják ezeket a, a halálbüntetéseket, és erre nem azokat a perfekt, tökéletesített amerikai eszközöket használják, amik néhány másodperc alatt halált okoznak, hanem igazi kínokat okozó eszközöket. tehát olyan eszközöket használnak, amelyek csak percek elteltével vezet halához, például fejet elválasztják a test többi részétől, és más országok is vannak, ahol ilyen halálmódot alkalmaznak, ilyen kegyetlen módokat. Azt gondolom, hogy ez mindenképpen riasztó tény, és ez ellen mindenképpen fel kell lépni. Ez semmilyen érvel nem lehet megindokolni a Fülöp-szigetekről származó homoszexuális aktivista, akit 95-ben egy ügyészségi hiba miatt halára ítéltek. Talán ismeretes önök előtt az ő esete. Aztán volt egy asszony, aki együtt dolgozott ezzel a fiatal Fülöp-szigeteki homoszexuálissal, és éppen ezért őt is eljárás alá vonták. A Fülöp-szigetekről származó homoszexuális fiatalember hozott egy tanút, az ő élettársát, aki megpróbálta bebizonyítani, hogy azt a bizonyos éjszakát, ahol jogosságot elkövette, azt vele együtt töltötte, azonban azt az élettársat is a homoszexualitása miatt börtönbe zárták, egy év elteltével pedig a börtön cellában amely körülbelül másfél méter magas, itt kellett egy évet eltölteni. Nos, ezeket az eseteket látva radikálisabban kell fellépnünk. Európának határozott álláspontja van, amely azt mondja, hogy nem engedhetjük meg a halálbüntetést, és nem szabad engedményeket tennünk olyan esetekben sem, amikor adott esetben terrorcselekmények elleni fellépésről van szó. Tehát nem szabad engedményeket tennünk olyan esetekben, akkor azt mondják, hogy vannak olyan súlyos bűncselekmények, amikor halálbüntetés kell alkalmazni, vagy amikor homoszexuálisok, vallási kisebbségek, politikai ellenfelek ellen lépnek föl. Nem szabad tehát ezekben az esetekben megengedni a halálbüntetést hiszen ezek gyakran diktatúrákban fordulnak elő. Ezekben az esetekben tehát föl kell lépnünk. Egy számos olyan ország van, ahol halálbüntetést alkalmaznak, és ezek az országok aztán sohasem kerülnek úgymond a vádlottak padjára. Tehát mindenképpen ki kell vizsgálni ezeket az eseteket. Vannak mérsékelt arab országok is, akikkel jó az együttműködésünk, de vannak sajnos ezekben az országokban is az erőszaknak extrém képviselői. Vannak olyan példák, vannak olyan ítéletek, amelyekben halálbüntetést mondanak ki, például Pakisztánban külföldi állampolgárokkal szemben, vagy a kelet-ázsiai térségben élő külföldi állampolgárossal eh, szemben, és akiket ezáltal rabszolgasorsra ítélnek eh, ezekben az országokban. Elveszik az útlevelüket, gyakorlatilag kényszermunkára ítélik őket, és gyakorlatilag egy olyan helyzetbe kerülnek, ami, amiben ilyen jobbátságba vagy hát rabszolgaságba vannak taszítva. Tehát ezek mind olyan kérdések, amelyekkel foglalkoznunk kell ezekben a régiókban aztán. Az a feladatunk, hogy az erőszak kultúrájával szemben Iránban is fellépjünk. Köszönöm, Koszetta úr. És azt gondolom, hogy nagyon sok információt tartalmazott az ön nyilatkozata mindenképpen jobban oda kell figyelnünk az öbölmenti országokra, a közelkeleti országokra, mert ott is nagyon súlyos emberi jogsértések történnek, beleértve a halálbüntetések végrehajtását is. Szeretném akkor most megadni a szót újra a vendégeinknek, először is Clive Stafford, Clive Stafford Smithnek, aki ugye eh, harcos természete ellenére remélhetőleg sikerül eh, két-három percre szorítani azt, amit mondania kell. Egy órakor egyébként neki el kell menni egy sajtókonferenciára, egy a sajtótájékoztatóra. Igen, és tényleg röviden próbálok fogalmazni, de amit elhangzott, az tényleg felvet egy sor nagyon érdekes kérdést, és akkor menjünk is végig ezen a listán. Először is eh, az országok közti együttműködés nem csak az EU-ra vonatkozik. E, megint itt úrra e, utalnék. A mexikóiak segítenek nekünk egy elítélt brittel kapcsolatban, ahol valójában az áldozat volt mexikói. E, tehát vannak együttműködések a különböző tagállamok között, és Szere, hadd egészítsem ki, amit mondtál. Ugyanaz, mint a szegény bányászok esetében, hiszen a mexikóiak is halára ítélt embereket próbálnak megmenteni, mint a ahogy a csíleiek eh, tették. Ami pedig a droggal kapcsolatban elhangzottakat illeti, mi Laosban képviseltünk egy brit nőt, és a laoszi kormány azt mondta, hogy a drogfelszámolásáról szóló ENSZ egyezmény, amely azt kéri a tagállamokat, illetve az aláíróktól, hogy szigorú büntetést eh, eh, alkalmazzanak, ők erre az ENSZ nyilatkozatra hivatkoztak, és azt mondták, hogy, hogy az ENSZ kéri a halálbüntetést. Eh, szerintem itt az EU tagállamoknak eh, kellene az ENSZ közgyűlése előtt kifejteni, hogy ez egy nevetséges értelmezése az ENSZ egyezménynek emellett eh, örülnék annak, hogyha egy ablakos ügyintézés lenne itt Brüsszelben a halálbüntetés elleni fellépés során, és mi a Reprieve-nél ezt próbáljuk elérni illetve a World Coalition-nel együttműködve, de tényleg nagyon jó lenne, hogyha egy helyre lehetne menni ezekkel az ügyekkel, valamelyik EU szervezet segítene egy helyen elintézni ezeket a kérdéseket aztán át lehet gondolni azt is, hogy milyen legitim beavatkozási módok állnak rendelkezésre az elkövetkezendő hetekben és hónapokban eh, high-tech végrehajtási eh, eh, vita lesz az Egyesült Államokban. Arról szó lesz, hogy nem kellene-e a, a, nem kellene az EU-ban működő cégek őket elbátortalanít attól, hogy együttműködjenek azokkal a drogcégekkel, illetve gyógyszercégekkel, amelyek előállítják ezeket a mérgeket, amelyekkel megölik a halára ítélteket. Tehát ilyenfajta ügyeket lehetne kitalálni, és ezeket végrehajtani. Köszönöm. Talán akár az ilyen gyógyszereket, illetve drogokat gyakorlatilag kínzó eszköznek is lehetne minősíteni, és eh, hiszen van már egy létező európai eh, jogszabály a kínzó eszközökkel való kereskedelem betiltásáról. Franciául beszélek. Szeretnék reagálni a kábítószer és a halálbüntetés problématikájára. Két különböző megközelítés van, az egyik a régi, vannak olyan országok, elsősorban Ázsiában és az arab világban, akik elítélik és kivégzik az embereket egyszerűen kábítószer birtoklásért. És mint ahogy jelezte az egyik képviselő, hogy Szaudarábiában vagy pedig Ázsiai országokban mi történik. Ez egy súlyos helyzet, és egyre súlyosabbá vált az elmúlt években. Némelyik ország méghozzá turista célpont, ahol kereskedelmi kapcsolat van Európával, és e, ezért gondolni kell arra, hogy ezt a helyzetet európai szinten is kezelni kell. A második tendencia, amelyet említettem korábban is, a legitim kábítószer kereskedelmi elleni harc, amelyet az Európai Unió is támogat, és ez a tendencia azt is jelenti, hogy olyan országok, amelyekben ma nem létezik a halálbüntetés, van egy tendencia arra, hogy újra felállítsák, és ez a tendencia nyugtalanít bennünket, és nem csak Ázsiát érinti, és az arab világot ez most, hanem sajnos Latin Amerikát is lehetségesen, és Közép Amerikát is. Köszönöm. Köszönöm szépen. Most szeretném Tilemans és Arno kollégákat megkérni, hogy szóljanak hozzá. Köszönöm szépen, elnök asszony. Franciául fogok csak beszélni. Különösen, hogy a tolmácsok ilyen kiválóak. Nos, a feltett kérdéseket illeten az első arról a programról szól, amelyet a konzuli együttműködés megerősítésére szántunk. Árnó asszony bizonyára sokat tud ezzel kapcsolatban mondani, hiszen ez egy olyan terület, amelyet e, korábban kevésbé haszna, hangzó, hangoltak össze az európai politikákban. Tehát meg kell vizsgálni, hogy a jövőben a Lisszaboni szerződés segítségével lehetséges-e e, bizonyos lépéseket tenni ma. Hiszen ezek a szakpolitikák e, nem voltak korábban összehangoltak. Minden esetre bizonyos tagállamoknak az érzékeny pontjait figyelembe kell e, venni, hiszen ők a saját diplomáciai eszközeikkel szeretnék megvédeni a saját állampolgáraikat. Nos, ezt a dinamikát nem szabad megtörni, de személyes véleményem az, hogy szükséges megerősíteni az európai politikákat, szakpolitikákat ezen a területen is. A visszalépéseket illetően, és de Kaiser asszony itt beszélt Japánról, azt hiszem, hogy hevesen kell a második fakultatív jegyzőkönyvvel kapcsolatban, amely a polgári és politikai jogokról szól. Ez pedig a halálbüntetésről is beszél, és az ENSZ-nek ez az jogi eszköze, amely az Európai Unió tevékenységét is magával vonja egy jelentős eszköz több tagállam, köztük Belgium is nagyon is támogatta ennek a jegyzőkönyvnek az aláírását. Ugyanakkor mi most, mint soros elnökség, ősszel biztató jeleket látunk, hogy arra, hogy a második jegyzőkönyvnek a ratifikációját illető kampány és a világkoalíció a halálbüntetés ellen segít majd ebben. A harmadik megjegyzésem a kábítószer kérdése és a halálbüntetéssel való kapcsolata. Az egyik hozzászóló a nevetséges szót használta. Igen, egyetértek. Nevetséges, hogy ezen a területen alkalmazzuk a halálbüntetést, hiszen ez ellentmond az ENSZ jogi eszközének, amelyel a második jegyzőkönyvben foglalkozik az ENSZ. Nos, az ENSZ-nek és a főtitkárnak, tehát épp ezért ezzel a kérdéssel foglalkozni kellene. Így akartam röviden válaszolni. Elnök, köszönöm szépen, Tilemans úr, és gratulálunk Belgiumnak, hogy ezt a második jegyzőkönyvet megfogalmazta Árnó asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is Veronique de Kaiser kérdésével szeretnék foglalkozni és pedig, hogy a harmadik országokkal történő megállapodásokban lehet-e előfeltétel a, halálbüntetés kérdése? Nem. Az egyszerű válasz az, hogy nem. A nemzetközi jogban ez nem lehetséges, csak a legsúlyosabb bűncselekményekre alkalmazható. Michel is említette a második jegyzőkönyvet ezzel kapcsolatban. A legtöbb megállapodásban van egy emberi jogi záradék, és van egy emberi jogi párbeszéd, és az a belépési pont arra, hogy a halálbüntetés megszüntetésére, eltörlésére, vagy legalábbis a használatára koncentrálhassunk. Az ilyenfajta nyomásra van már példa, amikor ez sikeres volt. A párbeszédet illeten Togo és a Fülöp-szigetek olyan országok, ahol valóban sikerült cselekednünk. A kábítószereket illetően, mint már hallottuk, világos, hogy a kábítószerrel kapcsolatos kivégzések esetében a kábítószer nem a súlyos bűncselekményekre számol, tehát, számít, tehát így ez nem legális. Ahogy korábban is hallottuk, vannak olyan országok, amelyek a halálbüntetést a kábítószeres ügyekre felhasználják. Bizonyos országokkal kapcsolatban vagyunk, Indonézia, Thailand, Gambia és Vietnám, ma kapcsolatban vagyunk. Gomes asszony szólt arról, hogy mit kellene tenni a kábítószerrel kapcsolatban. Egy ötletem az, hogy a Stockholmi program amelyet tavaly novemberben foglal, fogadtunk el a Justice, Freedom and Security, tehát az igazságszolgáltatás, szabadság és biztonság kérdésével foglalkozó kérdésekben. Eh, ezeknek a hatását eh, a külkapcsolatokban, tevékenységekben vizsgálta az emberi jogokra. Itt elsősorban a eh, halálbüntetésre való hatásáról beszélhetünk, amely azt jelentheti, hogy lesz olyan szakasz, amikor a kábítószer elleni, kereskedelem elleni e, programokat megvizsgálhatjuk ebből a szempontból is, tehát ez egy politikai szempontból e, segítene. És, és e, aztán, mivel a projektnek a vezetője itt van a teremben, a nemzetközi kárcsökkentő társaság, eh, amely a halálbüntetés és a, eh, a nemzetközi végrehajtás kérdését eh, vizsgálja, az egy fontos kérdés, és itt van a vezetője, aki beszélhetne róla. Aztán azért vagyok különösen hálás, hogy meghívtak erre, e, mert holnap e, Bécsben, ahol ebeszülés lesz, e, felvethetem ezt a kérdést is, különösen mivel, hogy szorosan együttműködünk az ENSZ-el. Köszönjük, Árnó asszony, ez nagyon bátorító. Mivel mondta, hogy itt van a nemzetközi kárcsökkentő társaságnak a vezetője, itt van, ezért megkérném a képviselőiket, hogy mutatkozzon be, és néhány percben szóljon hozzá. Köszönöm, hogy minket is felkértek arra, hogy hozzászóljunk ehhez. Éppen most kezdtük el a párbeszédet az Európai Bizottsággal a jelentésünkről, és átadtuk a javaslatainkat, ezeket örömmel fogadták, tehát most zajlik a párbeszéd. Az azonosított problémák legfontosabbik az, hogy lárpurlárai alapon csinálják ezeket a drogprogramokat. Amikor valaki a halálbüntetésről eh, beszél, akkor az megint csak felmerül a problémák között eh, a drogpolitika végrehajtása során. Azt szeretnénk, hogyha az ENSZ ügynöksége által végrehajtott programok figyelemmel lennének az emberi jogi aspektusra is, amikor a droggal kapcsolatos jogszabályok végrehajtásával kapcsolatban programokat indítanak. Emellett azt is meg kell vizsgálnunk, hogy a donorállamok és a donorintézmények, mint például az Európai Unió, vegyék figyelembe az emberi jogi aspektusokat, akár már előtte, a program indítása előtt, vagy a program működése során. Alapvetően erről szól tehát a jelentés, és jelenleg is zajlik a párbeszéd az Európai Bizottsággal. Köszönöm. Köszönöm. A, köszönöm ezt az adhok előadást itt arról, hogy hogyan függnek össze a drogok, a, a drogpolitika a halálbüntetéssel. Ahogy itt már elhangzott, szinte workshoppá változott ez a mai ülés a halálbüntetés eltörléséről. Remélem, hogy konkrét eredmények is lesznek. Feljegyeztük azokat a javaslatokat, amelyeket a meghívott vendégek itt tettek, illetve a nem kormányzati szervezetek, valamint a képviselő kollégák. És ezzel most én le is zárnám ezt a meghallgatást. És mint ahogy Stafford Smith úr is mondta, nagyon nehéz ezt a nevet jól kiejteni. Valóban azzal kell foglalkoznunk, hogy az Európai Unió mit tehet annak érdekében, hogy a saját állampolgárait segítse. Erről is szól majd az a sajtótájékoztató, amire ő egy órakor elmegy. A hátralevő időben egy iráni vendéget köszöntünk, az iráni delegáció elnöke is itt van köztünk. kor pedig elkezdünk foglalkozni a Frontex rendelettel amelynek szintén nagyon komoly emberi jogi kihatása van. Mohamed Mostafait üdvözlöm itt, aki Szakimed Mohamed Jástiáninak a, az ügyvédje. Nem is kell elmagyaráznom, hogy ki ez a Szakine Mohamed Jástiáni, de hadd emlékeztessem önöket arra, hogy őt ítélték megkövezés általi halálra, illetve 99 botütésre egy olyan nyelven lezajlott tárgyalás során, amely nyelven ő nem beszél, nem állt rendelkezésére védőügyvéd sem. Hadd emlékeztessek arra, hogy szeptemberben volt egy vita, és egy állásfoglalást is elfogadtunk, amely szerepel az önök anyagában, és Buzek úr szavait hadd idézzem, magam is mondtam ezt, hogy az ügyel kapcsolatos aggodalmunk csak növekedett nyáróta, ugyanis akkor került napvilágra ez az ügy, és azóta sok helyen elítélték a vele szemben alkalmazott bánásmódot. Két nappal ezelőtt jutott el hozzánk az az információ, hogy Szakine fiát és ügyvédjét is letartóztatták. Mostafáj úr tehát a vendégünk, ő egy ismert iráni emberi jogi jogász, nagyon sok halára ítéltet védett munkája során, köztük sok fiatalkorút is, mert a fiatalkorú kivégzése terén sajnálatos módon Irán rekordtartó. A párbeszéd célja az, hogy Mustafaj úr ismerteti jogi szempontból az emberi jogi helyzetet Iránban, beszél arról, hogy milyen erősek az iszlám vezetők, és milyen gyengék velük szemben a bíróságok, illetve hogy a büntető törvénykönyv eh, hogyan működik, valamint eh, arról is, arra is kitér, hogy az áldozatok rokonai követelhetnek halálbüntetést akkor is, amikor eredetileg a polgári tör, a büntető törvénykönyvben ez a büntetési mód nem lenne eh, kiszabható. Tehát örülünk, hogy itt van Mastafály úr, és kérjük, hogy tartson beszámolót az iráni jogi helyzetről, illetve ennek az ügynek a vonatkozásairól, valamint az igazságszolgáltatás működéséről. Köszönöm, hogy lehetőséget kaptam és így beszámolhatok az emberi jogi problémákról, és talán kitérhetek az emberi jogok általánosabb helyzetére is. Mint ahogy önök is tudják, az egyik legfontosabb téma manapság az emberi jogok. Az emberi jogoknak minden országban elsőbséget kell biztosítani. A harmadik évezred az emberi jogok tiszteletben tartásáról fog szólni. Nem hagyjuk az emberi jogok megsértését, a szabadság hiányát, a biztonság hiányát, ugyanis ezek mind összefüggnek egymással, és ezek vezetnek el a diktatúrához, a fundamentalizmushoz, a terrorizmushoz sajnálatos módon az iráni iszlám köztársaság vezetői a legnagyobb emberi jogsértők, létezik a, köve, a megkövezés, mint halálbüntetés, önkényes kivégzések vannak, politikai kivégzések, fiatalkorúak kivégzése, tömeges kivégzések, a végtagok levágása, mint büntetés. Tegnap például Mashhad városában kézlevágást hajtottak végre, egy elítélten, emellett önkényesen letartóztatják az aktivistákat, professzorokat, ügyvédeket, védőügyvédeket, és azokat, akik fellépnek a kormány politikája ellen. Tehát mindenkit letartóztatnak, akik megkérdőjelezték a szerintük csalással megnyert választásokat, pszichológiai, fizikai nyomásnak vetik alá ezeket az embereket, azokat, akik fellépnek a diszkrimináció ellen, például a nőkkel szembeni diszkrimináció, a vallási vagy fai kisebbségek elleni diszkrimináció ellen. Iránban ugyanis a nők szinte rabszolgaságban élnek, csak úgy, mint a gyerekek. A kínzás mindennapos Iránban. A politikai aktivisták, társadalmi aktivisták eh, nagy nyomás alatt állnak, és megpróbálják félrevezetni a lakosságot, a hatóságok eh, azzal, hogy eh, cenzúrát vezetnek be, cenzúrázzák az internetet, a hozzáférést korlátozzák, Irán számos problémája közül számos problémája közül vannak olyanok, amelyek teljesen tragikusak, az emberi jogok teljes hiányáról árulkodnak. Nagyon fontos, hogy megmutassuk azt, hogy mi kiállunk a halálbüntetés eltörlése mellett, és prioritást biztosítunk ennek a kérdésnek. Ugyanakkor nem szabad megengednünk azt, hogy olyan országok, amelyek emberi jogsértéseket követnek el, mint például Irán, eh, hogy ezek az országok elbújjanak a saját törvényeik mögé, vagy a sária törvények mögé, és így sértsék meg az emberi jogokat. A Két jogi probléma van, az egyik a, az iráni belső jog, a másik pedig a nemzetközi jognak olyan végrehajtása, amely nem kompatibilis az emberi jogokkal. Ki kell állnunk azokkal szemben, akik megsértik az emberi jogokat, és ebben a nyugati hatalmaknak fontos szerepük lehet hiszen ők előmozdíthatják az emberi jogokat, sőt kötelességük, hogy beszüntessék az emberi jogok eh, megsértését. Ez ugyanis az önök érdeke, politikai érdeke. Én egy olyan országban éltem, ahol nap mint nap tapasztaltam az emberi jogok megsértését. ne csak a nyugati országok, hanem az összes olyan ország, amely betartja az emberi jogokat, tiszteletben tartja azokat, fogjon össze és segítsék az emberi jogi jogsértések áldozatait. Tartsák fontosnak ezt az ügyet. Az emberi jogok valójában fontosabb probléma, mint az iráni atomenergiai program vagy atomprogram. Egy ország, amely saját polgárainak a jogait tiporja sárba, az nem, nem állíthatja azt, hogy neki a világban különleges jogai eh, vannak előfordulhat, hogy a tömegpusztító fegyverek felhasználásával az egész emberiség eh, ellen fordulnak, illetve azok jogait eh, sértik és megsértik. Tehát ilyen módon összefügg ez a két kérdés, az emberi jogi kérdés, illetve a eh, nukleáris probléma. Össze kell fognia tehát a józan országoknak, és segíteni abban, hogy például az irániak hozzáférhessenek az internethez, illetve valamilyen módon megakadályozzák a cenzúrát, a műholdas adások zavarását, hiszen az irániaknak szüksége van önökre. Én külföldön élő diszidens vagyok, én is és önök is segítsék azokat az irániakat, akik elmenekültek Iránból, és menedékjogot kérnek az önök országában, kérem, tegyenek meg mindent annak érdekében, hogy megkapják ezt a menedékjogot. Kérem, tényfeltáró munkát is végezzenek, Ahmadinejadi úr elnök is azt mondta, hogy szeptember 11-jel kapcsolatban tartsanak tényfeltárást. Nos, én azt mondom, hogy az iráni kormány tevékenységével kapcsolatban tartsanak egy tényfeltáró munkát, és nézzék meg, hogy az iszlám köztársaság, az iráni iszlám köztársaság milyen bűncselekményeket követett el, és ezzel is és próbálják meg ehhez a munkához megnyerni az iszlám országok segítségét. Ahmadinejad Eh, libanoni útja előtt 450 millió dollárt eh, fizetett a libanoni kormánynak, megvásárolva a támogatásukat. Köszönöm. Nagyon szépen köszönjük ezt a nagyon jelentős nyilatkozatot, Mustafai úr. Azt hiszem, hogy ez az Európai Parlament számára is fontos tanúbizonyság arra, hogy valóban elküldjön egy küldöttséget Iránba. Most pedig Sáke asszonynak szeretném azt átadni a szót, és aztán kollégának. Köszönöm szépen, elnök asszony! Köszönjük Mohamednek és ezt a nagyon hatásos nyilatkozatot, amely megfelel annak, amelyet a, az tagjai is akartak. Szeretném megkérdezni, feltenni azt a kérdést, hogy hogyan segíthet a világ a Iránnak. Obama elnök úr az emberi jogok, emberi jogok megsértőivel kapcsolatban nyolc egyént nevezett meg Szeretném, hogy mutassa meg, hogy az EU-nak milyen szerepe van ebben Törökországgal való kapcsolataiban, tehát hogyan lehetne Törökországgal együttműködni az irániakkal kapcsolatban. Említette a menedékjogot, és hogyha van ezzel kapcsolatban konkrétabb példára arra, hogy mit lehetne jobban tenni, van egy ilyen menedékhely program, eh, amely nem csak meddig jogot ad az embereknek, hanem valóban eh, menedékhelyeket. A Törökországgal és a menedékjogot kérőkkel kapcsolatban felteszem a kérdés, hogy az ENSZ menekültügyi főbiztossága hogyan tud az irániai menekülteknek segíteni, vagy pedig több kapacitást kellene erre szánni. Nos, még lennének kérdéseim, de itt befejezem. Köszönöm. Köszönjük. Sárke asszony. Ma az ICON, amely ilyen mededéket nyújtó városok rendszerével kapcsolatban felveti az emberi jogok védésének a kérdését is. Most pedig akkor Lochbilder asszony. Köszönöm. Én csak a halálbüntetésre korlátozók. Nyilván vannak még más idevágó kérdések is, de azt majd később. Ha jól tudom, van egy iráni törvénytervezet, amelyet már 2003-ban benyújtottak a parlamentbe, hogy eltöröljék a megkövezést. Nagyon sok emberi jogi aktivista harcolt ezért azt hiszem, hogy azok a parlamenti képviselők, akik a forradalmi őrökhöz közel voltak, azok ezt akadályozzák ennek a törvénynek az elfogadását. De reméljük, hogy később elfogadják. A tényfeltáró küldöttség munkáját illetően az ENSZ-nek nyílt meghívásai vannak, nyitott meghívásai vannak, de hogy küldjenek megfigyelőket, de egyik sem kapta meg az engedélyt, hogy belépjen az országba. Tehát itt ellentmondás van, az iráni delegáció a parlamentből rendelkezett a azzal a lehetőséggel, hogy elmenjen. De most fel, előfeltétel az, hogy Astiáni asszonynak a, a halálbüntetését felfüggesztik. Tehát azt hiszem, hogy vagy általánosságban ez politikai politikájával válik, tehát nem lehet Szaudarábiával, Kínaival ezt kapcsolatban nem alkalmazni, tehát ezt komolyabban kell ezt a munkát végeznünk. Tudom, hogy ez nem az én szerepem, hogy ezt követeljem, de azért mégis megemlíten. Azt hiszem, hogy a bizottság képviselője jó hírekkel rendelkezik E, az euronews kapcsolatban. Nyilvánvalóan nem tudjuk befolyásolni a Euronews-nak a, a programját, de jó lenne, hogyha dokumentumfilmeket e, bemutatnának e, ezekről az országokról, ugyanis például az Iránnal kapcsolatos programok segítenének ebben. Köszönjük szépen, Lochbiller asszony. Hogyha Buszinu úr röviden hozzászólna, akkor örömmel megadnám neki a szót, parancsoljon. Thank you very much. Köszönöm szépen. Először is. Köszönjük, hogy meghívtak bennünket, és hogy Lochbiller asszony ilyen szépen nyilatkozott rólunk. Azzal szeretném kezdeni, hogy az eh, perzsa nyelvű Euronews néhány napon belül elkezdi a programját. Számunkra ez egy nagyon fontos előrelépés, ugyanis eh, nagyon fontosnak tartjuk, hogy kiszélesítsük azokat a lehetőségeket, hogy az irániakat tájékoztassuk arról, hogy mi, mi történik a eh, külvilágban. Ezek a programok a hónap végén, vagy november elején kezdenek sugározni, kezdjük őket sugározni. Két dolog fontos. Az egyik, hogy ez nem egy teljesen új tévécsatorna, ez a Euronewsnak már létező változata, csak egyszerűen a perzsa nyelvet hozzátesszük a már meglévő nyelvekhez. Ezekben a nyelvekben benne van az arab, orosz és török is. A második dolog, hogy ennek a csatar eh, a Euronewsnak ezzel az új változatával a perzsául beszélő közösségeket céloztuk meg az egész világon. Nyilvánvalóan nagyon sokan ezek közül Iránban élnek, de ne felejtjük el a eh, szomszédos országokat sem, ahol nagyon sok eh, perzsa nyelvet használó közösség van. Tehát reméljük, hogy az egész világon lévő irániakat elérjük, különösen mivel, hogy a Euronews az egy műholdas adó. A többi kérdést illetően én egy kicsit késtem, és elnézést kérek azért, de Mostafai úrnak, a, úrnak az üzenetét figyelemmel hallgattam. Nos, mit tehetünk? Egyelőre megpróbáljuk a létező diplomáciai csatornákat felhasználni, hogy az iráni hatóságoknak ezeket az üzeneteket továbbítsuk. Tehát, hogy milyen aggályaink vannak az országban lévő emberi jogi helyzettel kapcsolatban. Aztán pedig annak a szükségességét illetően, hogy az iráni kor, kormány tiszteletben tartsa azokat a nemzetközi kötelezettségeiket, amelyeket magukra vállaltak, amikor aláírták a nemzetközi megállapításokat. Az emberi jogok, a szabadságjogok és a polgári jogok és a politikai jogok védelmét. Nagyon fontos, hogy ezt felhasználjuk, ugyanis ha emlékszünk, emlékeztetjük őket ezen kötelezettségekre, az nem eh, azt fogja jelenteni, hogy beavatkozunk a belső ügyekbe, hanem ha emlékeztetjük őket a nemzetközi megállapodásokra, amelyeket ők szabadon írtak alá, akkor valóban emlékeztethetjük őket arra, hogy ezeket tartsák tiszteletben. Ezen kívül szeretnék emlékeztetni azon nyilatkozatokra, amelyet Catherine Ashton főképviselő adott, körülbelül tizet, és több diplomáciai lépés Teheránban vagy Brüsszelben azt eredményezte, hogy az iráni hatóságokkal valóban fontos eszmecseréket folytathattunk, az általános helyzetet illetően is. És végül nagyon amik nagyon érdekes, amikor az internetekre, a, internetre, a különböző ö, légi csatornákra, mobiltelefonra és a többi ö, tettek, amelyekkel kapcsolatban reméljük, hogy megfelelő lépéseket tehetünk, hogy hatékonyabban léphessünk közre. Köszönöm. Köszönjük ezt a tájékoztató jellegű hozzászólást. látom, hogy a sajtószolgálatnak az Európai Parlamentben e, talán e, e, figyelni kellene arra, hogy az emberi jogi helyzetet jobban lehetne reflektorfénybe állítani a Euronews-ban. És Sáki asszonynak, és nekem lesz egy írásos kérdésem, a problematikus távközlési normákat illetően. Tehát hogy ne lehessen felhasználni az emberek ellenőrzésére. Az utolsó hozzászóló az alelnök úr. Köszönöm. Köszönöm. Szeretném e, tehát e, először is e, egy megjegyzéssel kezdeni, és aztán egy kérdéssel folytatni. Irán egy olyan ország, ahol az emberi jogokat tömegesen megsértik, és sajnálatos módon ez teljesen nyilvánvalóan történik, például ahogy a halálbüntetést végrehajtják. Emellett eh, látható volt az emberi jogok sért, megsértése akkor is, amikor felléptek a választási eredmény ellen tüntetőkkel szemben. E, nem összehasonlítható sok szempontból más országokkal. E, nem összehasonlítható például Észak-Koreával, amely egy teljesen elszigetelt állam. Irán e, ugyanakkor, Iránban ugyanakkor az, az legutóbbi választásokon több jelölt is volt, és először fordult elő, hogy a politikai ellenzék eh, jelentős eredményt ért el. A kérdésem a következő. Hogyan értékeli ezt a trendet, mert amikor elemezzük a helyzetet, akkor szerintem azt látjuk, hogy vannak bizonyos folyamatok jelenleg is, de én azt gondolom, hogy távolabbról nézzük ezeket a tényeket, folyamatként próbáljuk szemlélni az iráni eseményeket, és ezért kérdezem önt, aki jobban ismeri Iránt, mint én, látja-e, vagy gondolja-e, hogy Iránban a legutóbbi elnökválasztások után megjelent egy olyan tendencia, hogy az állami hatóságok jobban figyelembe veszik az emberi jogokat, vagy éppen ellenkezőleg a politikai ellenzék aktivizálódása miatt a hatóságok egyre kíméletlenebbül lépnek fel. Azt gondolom, hogy a politikai eszközök megválasztásánál nem csak a jelenlegi helyzetet kell figyelembe vennünk, hanem azt is, hogy a helyi hatóságok javítanak-e hozzáállásukon. Most pedig akkor visszaadom a szót Mustafai úrnak 5 percre, hogy válaszoljon a kérdésekre. Köszönöm. Szeretném még egyszer megköszönni azt, hogy eh, meghallgatták a mondandómat. Külön köszönöm azoknak, akik hozzá is szóltak az iráni témához. A választások után azt láttuk Iránban, hogy eh, nagyon sokan vonultak az utcára, és tiltakoztak a választás eredménye ellen. Nagyon sokan voltak tehát az utcákon, de sajnos Iránban nem úgy működnek a dolgok, mint egy sor más országban. Iránban nagy befolyása van a, az olajnak, és az olajbevételekre támaszkodva a, az iráni kormány el tudja nyomni az ellenzéket, a sajtót. Ez a természeti, ezek a természeti kincsek, az ebből eredő bevételek szolgálnak arra, hogy erős rendőrséget tartsanak fenn, és azt bevessék. Az ország gazdagságának nagy részét a rendőrségre költik. Tehát elnyomó rendszer tartanak fenn ezekből a bevételekből. Emellett beszereznek különböző modern technológiákat, és azt is felhasználják. Amikor Obama elnök arról, arról döntött, hogy nyolc személyt von szankciók alá, azonosítva őket, és azt állítva róluk, hogy ők az emberi jogok megsértése mögött álló legfontosabb figurák. Ez egy nagyon pozitív lépés volt, és komoly visszhangja volt ennek Iránban. Egyébként ugyanígy fel lehetne lépni egy sor más jogsértővel szemben is, sőt az Európai Unió is tehetne hasonló lépéseket. Irán nagyon sok egyezményt elfogadott, például a gyermekek jogairól szóló nemzetközi egyezményt, annak ellenére, hogy ezt elfogadták, ezt az egyezményt mégis 18 év alatti személyeket végeznek ki Iránban. Irán a kívásokra választ keresve újabb és újabb elnyomó taktikákat vet be Tavaly kiterjesztették a halálbüntetést a blogok szerzőire is. Úgy gondolom, hogy az Európai Uniónak és az ENSZ biztonsági tanácsának a gazdasági szankciókon túlmenően, amelyek elsősorban az iráni népet sújtják, politikai szankciókat kellene bevezetniük. Eh, politikai szankciók ugyanis eddig nincsenek. Miért kellene megengedni az iráni hatóságok képviselőinek, vezetőinek, hogy külföldre menjenek és ott hangoztathassák nézetüket, külföldre utazhassanak és ott hangoztassák nézeteiket. Miért kell megengedni nekik, hogy kereskedhessenek és tranzakciókat bonyolíthassanak le külföldi országokkal? kereskedelmi érdekek miatt az emberi jogok háttérbe szorulnak. Elhangzott az is, hogy nem szabad beavatkozni az iráni belügyekbe. Azt gondolom, hogy itt most egy globális faluban élünk, és nem szabad közömbösnek lennünk az iránt, ami Iránban zajlik. Minden országnak támogatásra van szüksége, ugyanúgy egy Észak-Koreának, a kínai népnek támogatásra van szüksége kívülről, ugyanígy Iránnak is. Az emberi jogokat prioritásként kell kezelni, az érdekeket, a gazdasági érdekeket pedig háttérbe szorítani ennek érdekében eh, rendelkezésre állnak megfelelő eszközök és eh, mechanizmusok, amelyek segítségével az emberi jogokat előmozdíthatjuk. Köszönöm. Köszönjük szépen, Mustafa úr, és köszönjük szépen, hogy eljött ide, és biztos vagyok benne, hogy a parlamenti képviselők és ön között lesz kapcsolat a jövőben. Azt hiszem, hogy az utazási szankciók és korlátozások kérdését meg kell vizsgálnunk több országgal kapcsolatban is, ahol súlyos emberi jogi sértőkkel találkozunk, akik most szabadon utazhatnak, és ezt korlátozni kellene. Köszönjük szépen, hogy erre emlékeztetett. A fennmaradó időt a Frontex rendeletnek szenteljük és a tanácsi rendeletnek egy módosításáról van szó, e, ez most történik, és a külügyi bizottság egy véleményformálásra hívta fel a polgárjogi, igazságügyi és e, belügyi bizottságot, és az albizottságunk is felelős ezért a véleményért, és december 1-én lesz a külügyi bizottságban a szavazás erről. A Lochbiller asszony a jelentéstevő, fogalmazó, és szeretném az ütemtervet ismertetni. Először az első alkalom, hogy foglalkozunk ezzel. A módosítások benyújtásának határeje, de október 27-e 12 óra utána, 29-én, november 29-én itt az albizottságban újra foglalkozunk ezzel, és a módosításokat is megvizsgáljuk, és december 1-én szavaz róla a külügyi bizottság. Végül pedig az illetékes bizottság, a polgárjogi, igazságügyi és belügyi bizottság december 9-én szavaz erről. Most akkor Szeretném megmagyarázni, hogy kik vannak itt erről a rendelettervezetről és véleménytervezetről. Aki az Amnesty International Európai Irodájának a képviselője, Stefan Kessler, aki a jezsuita menekült szolgálatnak egyik vezetője, és Medlin Garlick, az ENSZ emberi jogi főfelügyelőségének, a politikai és jogi, jogi támogatási egységének a vezetője az Európai Irodában. Nos, akkor a Frontex képviselője Richard Ares Baumgartner. Most akkor Lochbiller asszonyt kérem meg, hogy a jelentés tervezetet bemutassa. A jelentés tervezetet. Köszönöm szépen, elnök asszony. Írtam egy indokolást, és ennek kiegészít, ez a módosító indítványhoz. Ezt most nem fogom részletesen felidézni, hanem csak úgy áttekintést adnék a javaslatokról. Emberi Jogi Bizottságként a fő szempontunk az emberi jogokat tiszteletben tartó keretek eh, kialakítása és az emberi jogi konzekvenciáknak a figyelembevétele a Frontex munkája során. A bizottság javaslatában pozitív fejlemény, hogy első alkalommal utalnak arra, hogy a Frontexnek feltétlenül ö, olyan munkát kell folytatnia, amely tekintettel van az emberi jogokra. Tehát ez egy pozitív fejlemény, mint önök is mindannyian tudják a parlamentáris kereteken kívül is szörnyű képeket látunk súlyos emberi jogi sérelmekről, amelyek Európa külső határain történnek. Ezeket nem vállalhatjuk fel a Frontexnek különböző eszközei vannak a határok védelmére, Ezeket azonban be kell ágyazni az Európai Unió politikájának, migrációs és politikai üldözöttekkel kapcsolatos politikájának keretébe. Éppen ezért a Frontexre összpontosítunk most. Az eddigi viták során vezet egy delegációt 14 nappal ezelőtt Varsóba, ahol a Frontexnek a központja van, itt vitát folytattunk hogy arról, hogy az emberi jogi kereteken belül milyen problémák vannak. Például arról, hogy a különböző nemzeti államok határvédelmi szerveinek milyen befolyása van Frontex munkájára, és arra, hogy egy egységes európai határbiztosítási rendszert alakítsunk ki, és arról is szót ejtettünk, hogy erre mennyi pénzeszköz biztosít az Európai Unió, reméljük, hogy eh, a Frontexnek eh, növekedni fog szignifikánsan a költségvetése, és hát eh, különösen az emberi jogok szempontjából néztük ezt. Megengedtük magunknak azt is, hogy a frontex szemben nagyobb átláthatóságot követeljünk. Örülök, hogy a Frontex részéről is itt van valaki ugyanis a javaslatban az áll, hogy a jövőben kötelezővé kellene ten, kötelezővé kellene tenni a jelentéstételt, a rendszeres jelentéstételt az emberi jogok betartásával kapcsolatban. A javaslat indokolásában arra utaltam még egyszer, hogy nagyon fontos az, amit a bizottság már mondott, tehát amit a biztos is mondott, hogy a Frontex munkát alapvetően emberi jogokkal összhangban kell kialakítani, a Lisszaboni szerződés által okozott új helyzetben, e, tehát az új jogi keretek között e, az a feladatunk, hogy az Európai Parlamentnek a jog, e, jogi lehetőséget, jogkörét megvizsgáljuk, és rendszeresen foglalkozzunk az emberi jogokkal. Ami az Európai Parlament mandátumának kiszélesítését illeti, ott azt olvashatjuk, hogy meg kell vizsgálnunk, hogy hogyan tudjuk a Frontex ügynökség mandátumát kiszélesíteni, és ennek során az emberi jogok betartására hogyan tud majd az ügynökség ügyelni. Tehát nem szabad általános megfogalmazásoknál megmaradnunk, hanem, hanem az alapvető jogok védelmét és kiszélesítését kell szorgalmaznunk. Ez foglaltatik tehát a javaslatban. Mellesleg arra is utaltam, hogy vannak komplex nemzetközi jogi kérdések is, különösen a szeretummal kapcsolatban. Tehát milyen jogi alapokat kell itt figyelembe vennünk? Volt egy meghallgatás a zöldek frakciójában, a bizottság képviselőnek jelen létében jogi képviselők is voltak. Ott nem tudtunk egyértelmű választ adni az alkalmazandó jogra, és az állásfoglalásomban utaltam arra, hogy a LIBE bizottságnak eh, tisztáznia kell ezt a releváns kérdést is. Tehát mindenképpen üdvözöljük a bizottságnak a javaslatait, de vannak konkrét követeléseink is a bizottsággal szemben, így például világosabbá kell tenni, hogy hogyan lehetne azt a munkát emberi jogi szempontból konformabbá tenni. Itt a ügynökség munkájáról van szó. 2008-ban a parlament követelte már, hogy egy független értékelésnek vessék alá ezt a munkát. Erre nem érkezett semmilyen reakció. Úgy gondolom, hogy ezt most kötelezővé kellene tennünk, tehát egy releváns és független értékelésnek kell alávetni a munkát, a Frontex munkáját. Például az ENSZ menekült ügyi szervezete is kell, hogy vizsgálódjon. Ez lenne az a legalapvetőbb kritérium, amit megfogalmaznék, és civil szervezetek is értékelő munkát folytathatnák, hiszen nekik szakértelmük van ezen a területen az értékelés tekintetében egy öt éves időszakot irányoztam elő, azt javaslom, hogy kezdetben mégis évente legyen egy értékelés, és a Frontex évente tegyen jelentést a tevékenységéről, amit aztán értékelünk. És később lehet aztán majd ritkítani ezeket az értékeléseket. A javaslatban az is szerepel, hogy az értékelésnek nem csak az emberi jogok betartására, tiszteletben tartására kell vonatkoznia, hanem azt is meg kell nézni, hogy a különböző emberi jogi kartákat mennyire tartják be. Aztán arról is szó van, hogy egy monitoring rendszert, egy, moni- egy megfigyelő rendszert, ellenőrző rendszert kell kialakítani, amely ellenőrzi, hogy a kötelezettségeket hogyan tartják be nem csak azt kell nézni ennek során, hogy azt a célkitűzést, vagy a célkitűzéseket szem előtt tartják-e, hanem azt is nézni, hogy a gyakorlatban hogyan járnak el. Éppen ezért jó lenne, hogyha a menekült ügyi főbiztossága való együttműködés is kiszélesedne, és az UNHCR számára lehetővé válna, hogy a közös missziókat készítsen elő a Frontex-el, és ennek során egy menekült ügyi szempontból is megfelelő eljárásmódot alakítson ki. A különböző konfliktusokkal kapcsolatban a jelentéstételt kell bevezetni, ez egy jó lépés, azonban ezen a területen is úgy kell eljárnunk a jelentéstétel során, hogy érdemi válaszokat kapjunk, tehát hogy ki a felelős például a konfliktusok kialakulásáért, a jogsértésekért. egy további javaslat volt, hogy rendszeres képzést kell tartani a Frontex munkatársai számára, tehát ezt mindenképpen a gyakorlatban meg kell valósítani az alapjogi ügynökséggel együttműködve. Itt is azonban azt ösztönözzük, hogy civil szervezeteket vonjanak be a képzési program kialakításába és végrehajtásába is. Azt is javasoltam, hogy egy szakértő csoportot eh, hozzon létre, hozzunk létre, amelyre támaszkodhat a Frontex, olyan szakértő csoportot, amely a menekültjogi, nemzetközi jogi kérdésekben jártas, és aki ismeri a különös védelmet élvező személyekre vonatkozó nemzetközi előírásokat is. Ez is egy olyan kérdés, ami, amely területen ki lehetne egészíteni a Frontex munkáját. Azt gondolom, vannak még itt a különböző szakértők, akik a részlet kérdésekkel fognak foglalkozni, nem akarom az ő kenyerüket megenni. Nagyon hálás lennék, hogyha önök a részletes szakértelmükkel bemutatnák ezt a kérdést a parlamentnek. Kaptam visszajelzést a LIBE bizottságból, amit mindenképpen föl kell vennünk a javaslatunkba. Egyet értünk abban, hogy a parlament tájékoztatáshoz való joga, érdemi tájékoztatáshoz való joga, ez, ez most jobban érvényesül, tehát a parlament átfogó tájékoztatást kap, ebben egyetérthetünk. Volt egy meghallgatás is, tehát, vagy egy megbeszélés a LIBE és az Európai Adatvédelmi Biztos között a hét elején. Ennek eredményét nem ismerem, azonban itt is mindenképpen eh, azt mondhatjuk, hogy egyetértünk abban, hogy a Frontexnek egy megfelelő adatkezelési politikát kell kialakítania. Nem tudom, hogy például az adat eh, továbbításnál, az adat átadással kapcsolatban milyen gyakorlatot alakítottak ki. Ezzel kapcsolatban nincsenek érdemi eh, információink. Azonban, ha nincsen ezzel kapcsolatos szabályozás, akkor eh, természetesen a képviselők joga kételkednek abban, hogy minden szabályban van tartva. Köszönöm szépen. Ennyi lett volna a hozzászólásom. Köszönöm Logbiller asszonynak. Köszönöm Logbiller asszonynak. A bizottság javaslata önmagában is üdvözön, üdvözlendő, és ő valójában még inkább javított rajta azzal, hogy az emberi jogi aspektust is jobban beledolgozta a szövegbe. Most pedig akkor kérném, kérdezném a az EPP árnyék előadóját, Komocakos asszonyt, hogy szeretne, úrat, hogy szeretne hozzászólni. Köszönöm szépen, elnök asszony. Öröm számomra, hogy részt vehetek az Emberi Jogi Albizottság munkájában. Az AFED bizottság tagja vagyok, és olyan országból, Görögországból, amely az Európai Unió felé egy hozzáférési pont. Már 2008-ban is 90 százalékát azon személyeknek, akik az Európai Unióba próbálnak jutni, rajtunk keresztül tették ezt. Beszél, beszélhetünk itt a Frontex szerepéről. Ez egy nagyon hasznos első eszmecsara. Elnök asszony, kedves kollégák, az az első rendű célkitűzésünk, hogy működő Frontexet hozzunk létre, és amely egy olyan, amelyet, amely teljességében tiszteletben tartja az emberi jogokat. A bizottságnak a javaslata ebben az értelemben működik tehát hogy jobban összehangolja, előkészítse és végrehajtassa a Frontexnek a feladatait. Ugyanakkor anélkül tegye ezt, hogy lehetővé tenne azt, hogy önkényes e, elnyomás vagy rendőrségi tevékenységet folytasson. A, ezzel a rendelettervezettel a bizottság kielégítő módon jó egyensúlyt ért el. Ugyanez kényes egyensúly a hatékonyság és az igazságosság között. Tehát a véleményünkben nekünk is meg kell őriznünk ezt a törékeny egyensúlyt, hiszen ezt olyan nehéz volt elérni. A kollégánk vélemény tervezete nagyon sok pozitív elemmel rendelkezik, és ezért gratulálunk neki. Ugyanakkor az az érzésem, hogy bizonyos esetekben a javaslata azzal a kockázattal jár, hogy ezt a kényes egyensúlyt megzavarja. Például, amikor arról van szó, hogy a Frontex olyan kérdésekkel foglalkozzon, amely nem e, tartozik a hatáskörébe, például a menedékjog kérdésével. Ugyanígy van né, vannak néha olyan javaslatok, amelyek szerintünk az ellenőrzés és az értékelési folyamatot e, túlságosan megnehezíti. Ugyanis kollégánknak a javaslata néha tovább megy, mint amit a rendeletben terveznek. A bizottság javaslatában például meghatározzák a jogi keretet, kötelezővé teszik a tájékoztatást, azon embereknek a tájékoztatását, akik az emberi jogokkal foglalkoznak, akkor az ellenérzés, az átláthatóság, és a deontológiai kérdéseket illetően, amikor visszaküldik az embereket. És, mint mondtam, kényes egyensúlyt sikerült elérni, és mi készen állunk Lochbiller asszonynak a javaslatai megvitatására, ugyanakkor figyelembe kell vennünk az általán felsorolt problémákat. Mindezek után nem szeretném a Frontex rendelet vitáját késleltetni, de rá szeretnék mutatni azokra a problémákra, amelyek nyugtalanítanak bennünket. Például a Frontex és az tagállamok közötti együttműködés során konzultációkra, információkra van szükség a Frontex és azon tagállam között, amelyről éppen szó van. Ez nyilvánvalóan normális. Nyilvánvalóan szükség van konzultációra, párbeszédre a Frontex és a fogadó országok között, ha azt akarjuk, hogy a Frontex műveleteiben egy másik tagállam is képviseltesse magát. Ugyanakkor pontosítani kellene, hogy mennyire akarjuk e, értékelni a különböző struktúrákat, e, forrásokat, amelyeket a határ ellenőrzésben egy tagállam felhasználhat. E, Tehát készen állunk-e arra, hogy a Frontex beleszóljon egy állam szuverenitásába? Tehát ezek politikai kérdések. Ugyanakkor azt hiszem, hogy a bizottság rendelettervezetében a független határőrök kérdése nem elegendően pon- van pontosítva, nem elég pontos, nem elég világos. Tehát amikor felhasz, fel, ennek az új intézménynek a feladatására van szó, ezt is meg kell vizsgálnunk. Ugyanakkor gratulálok a jelentéstevőnek ehhez a nehéz forradalomnak. Köszönjük Mucakos úrnak, aki az EPP elnék előadója. Most pedig vendégeinket kérném, hogy szóljanak hozzá. Sajnos idő már nem sok áll rendelkezésre, ez elég jellemző. Éppen ezért arra kérném őket, hogy röviden szólaljanak meg, 7-8 percben maximum bizonyára képesek erre, és akkor tudunk majd reagálni is rá. Nikola Berger, Amnesty Köszönöm, elnök asszony, hogy lehetőségünk van arra, hogy hozzászóljunk ehhez a nagyon fontos rendelethez. Az Amnesty International és az Európai Menekült Tanács nevében szólok most itt föl. Van egy gyakorlatilag elkészített írásos anyag, ami a kontextust ismerteti. Köszönjük a raportőr munkáját, úgy gondoljuk, hogy nagyon jó irányba indult el, és alapvetően tartalmazza ez a jelentés eh, a legtöbbjét annak, amit én is most itt elmondanám, a nagy részét annak, amit most itt elmondanék. Három pozitív elemet emelnék ki a javaslatból. Az egyik az az, hogy a jogi kereteket tisztázza, eh, a Frontex tevékenységei, a Schengeni eh, határkódex eh, hatája alatt vannak. Hadd emlékeztessek arra, hogy az előírja a diszkriminációmentességet, az emberi méltóság eh, és, eh, és a visszanemtérítés, a, a kitoloncolás tilalmára is utal. Emellett van egy magatartási kódex, amely a visszafordításokat humánus módon írja elő Emellett a határőrök humánus hozzáállását biztosító tréningekre vonatkozó módosítás is fontos. Maradt még aggodalmunk, négy dologra gondolok. Nem világos az, hogy mit tegyenek a tagállamok annak érdekében, hogy a felsorolt kötelezettségeket betartsák, hogyan azonosítják azokat, akik külön segítségre szorulnak, vagy orvosi ellátásra szorulnak, vagy menedék jogra jogosultak. Tehát azt szeretnénk, hogyha ezek az intézkedések később eh, konkrétabban is megfogalmazódnának, mert különben végrehajthatatlanok. A hatásköröket eh, kiterjesztették, ugyanakkor az elszámoltathatóság legalább három témában eh, gyenge. A az Európai Parlament megnövekedett szerepére nem reflektál a dokumentum, tehát az Európai Parlament nem tud ellenőrzési jogosítványaival élni. A Frontex igazgatója beszámol itt, de nincs ilyen kötelezettsége. A független megfigyelők szerepe még tisztázatlan, nincs konzultáció a munkaprogrammal kapcsolatban, a jelenlegi kormányközi vezetési módszert folytatjuk, amely átláthatatlan nincsen monitorozó környezet a Frontex vonatkozásában, ezt mindenképpen be kell vezetni. Az incidens jelentő mechanizmus tervbe van véve, ugyanakkor nem világos, hogy milyen jellegű incidensekre vonatkozik. A monitorozás nélkül nem lehet biztosítani azt, hogy az incidenseket ténylegesen jelezzék, és azokat utána nyomon kövessék. A harmadik országokkal való együttműködés szintén javul, ugyanakkor biztosítékok nincsenek. Tehát szép szavak, jobb a keret, de nem elég precíz az intézkedések megfogalmazása. Nem tudjuk biztosan azt, hogy nem fordulhatnak elő jogsértések. Az utolsó megjegyzésem pedig a létező biztosítékok vonatkozásában is vannak végrehajtási problémák. Nagyon erőteljesen megnövekedett a költségvetés 500%-kal, éppen ezért a biztosítékok rendkívül fontosak. Vannak már, már is bizonyos számú biztosítékok, de továbbiakra van szükség. Emellett szeretnénk, hogyha hozzáférést kaphatnánk minden létesítményhez. a mind, minden visszautasított vagy visszafordított személlyel való bánásmód külön-külön eh, monitorozható kell, hogy legyen. Biztosítani kell az emberi jogi keretet, eh, a follow-up mechanizmusokat, tehát hogyha egy incidens megtörténik, akkor eh, annak mik a következményei a monitorozásnak pedig folytatódnia kell akkor is, amikor a visszafordított emberek vagy kiutasított emberek megérkeznek a harmadik országba. Köszönöm, Belser úr, most pedig Kessler úrnak adom meg a szót, aki szintén kap néhány percet. Köszönöm szépen, elnök asszony, hölgyeim és uraim, a Jezsuita menekült szolgálat egy katolikus ügynökség, amely a az egész világban lévő menekültek és migránsok jogainak a védelmére állt fel. És röviden ebből a háttérből szeretnék ehhez a témához hozzászólni. A titkárság azt kérte, hogy rövid legyek, ezért nem fog kitérni a részletekre. Ugyanakkor szeretnék Lochbiller asszony tervezetének néhány részletére kitérni. Szeretném hangsúlyozni, amit Lochbiller asszony mondott, hogy az alapvető jogok beletartoznak a, az EU alapvető szerződésébe, tehát a Frontexnek is figyelembe kell ezt venni, és a menekültek és a migránsok jogait figyelembe kell venni. És ez a jogi kerete ennek az ügynökségnek is. Azt hiszem, ez a bizottság ma délelőtt közvetve vagy közvetlenül hallotta az okait annak, hogyha valaki menekül. Hallottuk az őslakosok képviseleit, az iráni kollégákat, és a többieket is. Ezért óvatosan kell kezelni ezeket a kérdéseket, tehát megfelelő védelmet biztosítani azoknak, akik az emberi jogi és jogok megsértésével kapcsolatban tiltakoztak. Az átmeneti országok, tehát a transfer országok Líbia, Marokko, stb. emberi jogi megsértésével körülösen foglalkozunk, hiszen ezeken keresztül menekülnek az emberek. Tudjuk személyes esetekből, hogy hogy ezekben a tranzit országokban a migránsokat még akkor is, hogyha a UNHCR menekültként tekinti őket, nem rendelkeznek az alapvető gazdasági és szociális jogokkal. De nem tudnak ezekben az országban sem előre, sem visszafelé haladni. Tehát nem tudnak egész egyszerűen megmenekülni a helyzetből. Ezért nagyon fontos a tranzitországokban lévő helyzetre figyelni a Frontex határellenőrzései szerveinek. Ezért üdvözöljük a módosításokat, amelyeket Lohbiller asszony javasolt, amely középpontba helyezi a jogokat a kockázat elemzés során és a kapcs- az országokkal való kapcsolatok során. a védendő embereknek a helyzete az a határműveletek középpontjában kell, hogy legyen. és itt a kapacitásokat épp ezért növelni kell. Ugyanakkor nem eh, értjük, nem világos, hogy részleteimben eh, milyen feladatok lenne ezeknek a szakörtöknek. Ezért a UNHCR és mások számára fontos, hogy a közös határműveletek során azokat célozzák meg, akik ezt elvégzik, és hogy megfigyeljék, hogy mit tesznek. Egy másik módosító az eljárásokat célozza meg. Mi üdvözöljük ezt a javaslatot, de a mededék jogot, szót szeretnénk a nemzetközi védelem szóval helyettesíteni. Mert a nemzetközi védelem nem csak menekült védelmet, hanem más védelmet is jelent. Üdvözöljük az esemény jelentőssel kapcsolatos javaslatokat, de a hihető vádakat kell figyelembe venni. Hú, ki fog erről dönteni, hogy mi a hihető? Hiszen csak egy nyomozás során lehet ennek a hihetőségét feltárni. Vannak már olyan országok, amelyek a monitoring kérdését vizsgálják, épp ezért üdvözöljük Lochbiller asszony módosítójának a javaslatát. Ugyanakkor a szavakban világosnak kell lenni, hogy a független ellenőrzés az nem jelenti, hogy függetlenül a Frontex részéről, hanem a, hat, a tagállam hatóságai részéről is különben itt ellentmondásos helyzet alakulna ki. Ez csak néhány megjegyzésem, és hogyha bárkinek van kérdése, készen állok annak megválaszolására. Köszönjük szépen ezeket a fontos megjegyzéseket Keszler úr asszony részéről. Most pedig Madeleine Garlick követik, a UNHCR európai irodájának a jogi támogatási egységéről és a politikai vezetője is. Köszönjük, elnök asszony. A UNHCR irodát sokszor kérdik, kérik arra, hogy biztosítékokat építsen be a határellenőrzési kérdésekbe. E, a e, szervezetet a szerződésnek értelmében e, konzult, tehát konzultációs feladatokkal látták el, tehát kötelező konzultálni velük. Ez a frontex -el kapcsolatos kérdésekkel is, is vonatkozik, és a külső határok védelmével, amely azt jelenti, hogy a menekültekkel is közvetlen kapcsolatos. Habár a Frontexnek nem védelmi feladatai vannak, a tevékenységének ugyanakkor az alapjogoknak megfelelően kell megtörténnie, és itt beleértve a menedékjogot is. Ennek megfelelően a UNHCR a bizottság javaslatát üdvözli, és Lochbader asszonynak a javaslatait is, tehát, hogy felülvizsgáljuk a Frontex szabályzatot, amelyben több biztosítékot építenek be az alapjogok védelmére. Ezek között üdvözlendő a jogi keretnek a megerősítése, tehát hogy az ügynökségnek a nemzetközi védelmi kötelezettségeknek kell megfelelni. Ezen kívül a képzése a Frontex munkatársainak és a határőröknek, ezen kívül pedig a biztosítókok a, visszafordítás, a kitoloncolás kérdéseit illetően. Az alapjogi kéréseknek a megvalósítása vár ránk, tehát a nemzetközi védelem csak akkor biztosítható, hogyha a működési eljárások világosan gyakorlati szempontból nyújtanak iránymutatást, különösen a, a szárazföldi, tengeri levegő határokat. Tehát az alkalmazottnak megfelelő utasításokat kell adni, és megfelelő ismereteket arra, hogy azonosítani tudják az menedéket kérőket, és megfelelő védelmet biztosítani nekik. Tehát ez fontos a Frontex felelősségkörét illetően. A UNHCR ezért azt javasolja, hogy a javaslatok mellett mellett, a jogi, tehát hogy a jogi keretet meghatározzák, és hogy világos feladatköröket biztosíton. Egy további utalást vár, utalást vár a gyakorlati iránymutatásokat illetően, eh, hogy azonosítsák azokat az embereket, akik menedékjogot kérnek. Ezt bele kellene venni a Frontex összehangolt működéseinek az iránymutatásaival. Ezen kívül, hogyha a tengeri iránymutatásokkal kapcsolatban további jogi világosságot biztosítanásának, eh, az is üdvözlendő lenne a UNHCR szerint. A UNHCR ezen kívül azt is javasolja, hogy a magatartási kódex és a független monitorozástról is gondolkozzanak a, a tolonc eljárásokkal illetően, azért, hogy a határőröket belevonjanak minden tevékenységbe. Több módosítása a javaslatnak a Frontex képességeit növeli azért, hogy az összehangolási és a működési kihívásoknak meg tudjon tudjon felelni. Ezt az UNHCR elismeri, de nem szabad, hogy az, alap, hogy az alapjogok figyelembevétele bármilyen módon sérüljön kövös képzési tantervre eh, kell eh, eh, koncentrálni is, és a UNHCR üdvözli azt, hogy az alapjogokat és a nemzetközi védelemhez való hozzáférést valóban bele kell venni a képzésbe. Ezen kívül üdvözöljük a szakértői szervezeteknek a bevonását az alapjogokat illető eset. És ők lehetnének a Frontexnek a lehetséges partnerei és a képzésben résztvevő erők. Ezen kívül a Frontex közös erőinek kell, koncentrálni kell a menedékjogot kérékre, kérésekre, kérőkre a jövőben közös műveletekre is sor kerülhet, de a, ezeknek a megvalósítását is közösen kell tenni. A UNHCR úgy látja, hogy a nemzet, az alapjogoknak, alapvető mente, jogoknak a megsértése egyik fontos közös feladata lesz a Frontexnek. Ezen kívül a UNHCR a nemzetközi védelmi feladatokat, feladatok keretében a különböző eseményekről való tájékoztatást is fontos feladatnak tartja. És végül a UNHCR azt javasolja, hogy az alapjogi és a menedékjogi kérdéseket függetlenül is lehet le nyomon követni vagy pedig adhok módon. a visszaküldési folyamatban a Frontex szerepét illetően a UNHCR elismeri, hogy a tagállamoknak joga van lépéseket tenni, ugyanakkor hangsúlyozzuk, hogy ezeknek önkéntesnek kellene lenni, és biztosítani kellene a hatékony integrációit és ezeknek az embereknek. Tehát össze kell hangolni a különböző visszaküldési műveleteket, és minimális normáknak meg kellene felelni. Tehát, hogy önkéntesen megfelelhessenek a különböző parancsoknak, túl gyorsan beszél. Tehát megkérnénk, hogy lassítson. Ah, jó, akkor most akkor befejezésként a UNHCR úgy látja, hogy a Frontex éves jelentése fontos, különösen, hogy megfelelnek az alapvető emberi jogoknak. Ez nem csak a parlamentnek, hanem mások számára is hasznos lesz. És a UNHCR továbbra is köt, kötelezi magát, hogy a Frontex-el együttműködik, és azon emberek sorsával kapcsolatban, akik gondot okoznak. Elnök, köszönjük szépen. Én is lassan... Be- Köszönöm. Most pedig Megadom a szót Nielsen úrnak a bizottságtól. Tessék. Köszönöm, elnökasszony a lehetőséget is, hogy részt vehetünk ebben a vitában. Az alapvető jogi aspektus megerősítése a Frontex rendeleten belül az, az egyik legmagasabb prioritás volt Malmström asszony számára, amikor elkészítette ezt a javaslatot, és nagy örömmel hallgattam azokat a pozitív szavakat, amelyeket a javaslattal kapcsolatban itt mások is hallhattak. Először is a Frontex szerepét tisztázunk a tagállamok az alapvető jogi kartát és az EU jogot is alkalmazzák a Schengeni határok őrizete e, során, illetve a menekült, az elutasított menekültek visszafordítása során. 900 millió átlépés, határátlépés történik évente. A Frontex szerepe ebben rendkívül kicsi, mert a Frontex operatív módon nem lehet ott minden határunkon az év minden napján. Szeretnénk a Frontex eh, jelentőségét növelni, de legyünk reálisak. Nyilvánvaló, hogy ilyen számok mellett a Frontex jelenléte elenyésző lesz. Most függetlenül attól, hogy a Frontex ott éppen működik-e vagy sem, az alapvető emberi jogokat, az alapvető jogok kartáját, illetve az EU jogszabályokat be kell tartalmazni, be kell tartani. Nem képezheti ez vita tárgyát alapvetően, megint csak függetlenül attól, hogy a Frontex ott van azon a határszakaszon, vagy nincs. A Frontexnek pedig EU hatóságként szintén vannak kötelességei, és hozzá kell járulnia az alapvető jogok betartásához működése során. Ugyanakkor ezt a felelősséget nem veheti át a tagállamoktól, tehát a tagállamok felelőssége ezzel nem csökken. Az alapvető kérdés, és ez nehéz, elismerem, az az, hogy mi a Frontex tényleges szerepe. Mi a javaslatunkban azt mondtuk, hogy a Frontex egy koordináló ügynökség marad. Ez nem egy döntéshozó ügynökség. Az egyes emberekre vonatkozó döntéseket, hogy bebocsátják-e őket az országba vagy sem, az az egyes tagállamok hatáskörében marad. A jogi keret ebből a szempontból változatlan. A tagállamok és az Európai Bizottság őrködnek a felett, hogy betartsák az európai jogszabályokat. A Frontex nem lehet sem ügyész, sem pedig bíró a tagállamok fölött ügyeiben. Ugyanakkor a Frontex mégis nagyon fontos szerepet fog játszani. Az esemény vagy incidens jelentő rendszer természetesen kiterjed a jogsértésekre is. Ez minden hatóságnak a feladata, a Strasburgi Bíróság mondta ezt ki, tehát ez változatlan marad. A Frontex beszüntetheti a műveleteket akkor, hogyha jogsértés történik, az indulás előtt, az indulás után és magukon a járatokon is ott kell lenni a Frontex képviselőinek, amikor ilyen hazaszállítás történik, és a monitorozási mechanizmus teljes egészében nyilvános kell, hogy legyen. Ami a személyes adatokat illeti, a Frontex jelenleg is kezel személyes adatokat, ezt az Európai Adatvédelmi Biztos már megvizsgálta és jogszerűnek találta. Az Európai Bizottság nem adott további hatásköröket ebben a vonatkozásban a Frontexnek, de nyilvánvalóan ez a jövőben fel fog merülni az intézmények közti vitákban. Ami a menedékjogot illeti, rámutatnék, hogy fontos a Frontex és az új Eh, Asylum Support Office menedéktámogatási hivatal közötti eh, hatásköri megosztásokat figyelemben eh, betartani, illetve tiszteletben tartani, és azt gondolom, hogy ezt mi teljesen világossá tettük már 2008 óta. Azt szeretnénk, hogyha a határőrizetben a tagállamokat a Frontex támogatná, még a menedékesek befogadásában a hivatal támogatná a tagállamokat a közös műveletek eh, ellenőrzése, monitorozása témakörében pedig csak arra hívnám fel a figyelmet, hogy eh, a közös műveletekben a megfigyelők eh, során a megfigyelők jelenléte már tervbe van véve, és ilyen, ilyen megfigyelő érkezhet például olyan szervezettől is, mint az ENSZ menekültügyi hatósága. Köszönjük a bizottság képviselőjének, Nielsen úrnak, és végezetül pedig megadom Frontex képviselőjének, a szót Baumgartner úr. Thank you. Thank you. Köszönöm szépen. Elnök asszony, szeretném megköszönni a meghívást és az alkalmat, hogy a Frontex itt felszólalhat. Nem tudok sokat hozzátenni a bizottsági kollégának a hozzászólásához. Azt hiszem, osztjuk ezeket a véleményeket. Talán egy kicsit nagyobb betekintést szeretnénk biztosítani arra, hogy az alapjogokat hogyan tudja tiszteletben tartani a Frontex. Egyet erről értünk Robert asszonyjal, hogy tiszteletben kell a Frontexnek tartani az Európai Unió értékeit, tehát az alapvető jogokat is. Nyilvánvalóan ez az, az irányításnak, tehát a határ ellenőrzés irányításának is fontos szempont. Nyilvánvaló, hogy a Frontex az nem egy politikai testület, a Frontex tevékenységeit bele kell venni az együttműködési tevékenységekbe a tagállamokkal és a harmadik országokkal. Ezért megpróbáljuk beépíteni a tevékenységünkbe az emberi jogi tiszteletben tartását a kapacitás növelésbe és a közös műveletekbe. Nagyon fontos, hogy nem egyedül állunk ebben a feladatban, a stratégiai partnerek támogatását és a UNHCR-nak és az alapjogi egynökségnek, amelyekkel együttműködési megállapodást írtunk alá, szintén bevonjuk. De nyilvánvalóan egy olyan stratégiát szeretnénk a bizottsággal kiépíteni, hogy az, alap, az emberi jogokat beleépítsük a tevékenységekbe. Ilyen értelemben talán az átláthatóság, elszámadhatóságnak a hiányát illetően el kell mondanom, hogy szándékunk van egy tanácsadó testületnek a felállítása, amelyel a civil társadalmat és az intézményet is bevonjuk, tehát a tevékenységi tervet, így a cselekvési tervet monitorozni lehetne. Talán az alapjogok tiszteletben tartásának az integrálását illetően azt mondhatnám, hogy a kockázat elemzésben egyre több információt próbálunk a menedékjogról és az alapjogokról belevenni. A kockázat elemzés nagyon fontos a Frontex tevékenységét illetően. Megpróbáljuk az operatív reagálást ennek megfelelően kialakítani. Ezért fontos az együttműködés az UNHCR-ral, hiszen így több tájékoztatást kapunk a menekültek áramlásáról. Az iránymutatásokat illetően az UNHCR-ral és az EASZ-val is a, a Stockholm program alapján eh, eh, az ügynökség és a Frontex közötti együttműködést illetően eh, követjük az előírásokat. Azt hiszem, hogy túllépte a másfél percet. Jó, akkor nagyon röviden lezárom. Az operatív terv nekni a nemzetközi, európai és nemzeti szabályoknak. E, ebbe beletartozik az e, alapjogoknak a tiszteletben tartása is. A közös műveletekben e, a görög képviselő is említette, hogy szükség van egy megállapodásra, konzultációra a fogadó államokkal. Nagyon fontos, mielőtt elindítunk egy ilyen műveletet Végül pedig a képvéssel kapcsolatban sokat hallottunk, megint csak megpróbáljuk az e, egész EU határőrzési közösséget megcélozni. E, vannak partnerségi akadémiák, e, hitelesített képzősök, képzők és szakosodott partnerek. És a harmadik országokkal nagyon fontos, a hatáskörünknek ez egy fontos feladata, de ez nagy kihívás számunkra, mert egyrészt nyilvánvalóan a nemzeti határőr szolgálatokkal is párbeszédet kell folytatni, ugyanakkor az együttműködési tevékenységükben az alapjogi jogok tiszteletben tartását is bele kell venni. Sok kérdésre tudnék még válaszolni, hogyha lenne idő, szeretném megköszönni minden esetre mindenkinek a hozzáállást. Elnök, köszönjük szépen ezt a az összetett választ, választ, most pedig akkor az, án, a, a, a, elnök és aztán a jelentéstevő kap szót. Köszönöm. Szeretném megköszönni az itteni, az összes hozzászólást. Nagyon kevés az időnk, pedig ez egy rendkívül fontos eh, téma, és a mi véleményünk is rendkívül fontos. Remélhetőleg a, majd a külügyi szakbizottság magáévá is teszi az itt megfogalmazottakat. Olvastam Lockbiller asszony jelentését, elég részletesen átnéztem, 21 módosító van, tényleg nagyon alapos munkát végzett, és 90%-ban egyetértek, nem 100%-ban azzal, amit ön itt mondott. Egy problémára mutatnék rá. Válaszolnunk kell arra a kérdésre, hogy az Európai Parlament milyen mélységben avatkozik be, és milyen mértékben próbálja ellenőrizni egy ügynökség tevékenységét. Szerintem itt most egy kicsit messzire megyünk. Hadd mondjak egy példát, és azt gondolom, hogy ez egy elég klasszikus példa, amely a 20-as módosítóban szerepel. Azt gondolom, hogy az ön szándéka az nagyon nemes, de azt gondolom, hogy túl messzire megy. Úgy gondolom, hogy a parlamentnek nem szabad foglalkoznia a parlament harmadik, az ügynökség harmadik államokkal kötött munkamegállapodásainak minden aspektusával. Ugye az ügynökség maga 27 tagállammal tárgyal, és egyes megállapodások a tagállamokkal átmeneti jellegűek. A parlament az ilyen rendelkezésekről vagy megállapodásokról részleges, ideiglenes információkat kapna, és azt gondolom, hogy ez, ez túlzás. Eh, tehát 90%-ban egyetértek önnel, de azt gondolom, hogy van olyan módosítás, túl messzire megy, itt konkrétan a 20-asra gondolok. Köszönöm. Köszönöm, sokat, sokan támogatták itt most az előadó javaslatait, Frontex és bizottság is, majd meglátjuk, hogy hogyan alakul majd ez a vélemény, és hogyan szavaznak decemberben a külügyi bizottság tagjai erről. Megadnám a szót az előadónak, hogy foglalja össze. Köszönöm szépen az összes hozzászólónak, megpróbálom a visszajelzéseket, amelyek részben egész konkrétak is voltak, ezeket beépíteni javaslataimba köszönöm kollégámnak azt a dicséretet, hogy ez egy alapos eh, munka volt. Ez gondolom nem a nemzeti hovatartozásomtól függ, hanem attól inkább, hogy az a helyzet alakult ki, hogy végre valamit meghatározhatunk, amire korábban nem volt lehetőségünk. Örülök, hogy a Frontex eh, részt vesz ebben, és nem utasítja el az együttműködést, hanem, hanem most lehetősége van jelentést tennie és együttműködnie velünk. Éppen ezért végeztem ilyen rendes és alapos munkát, tekintettel arra, hogy az emberi jogok védelménél is a részletekben rejlik az ördög. Tudom, hogy vannak kérdések, amikkel még vitatkozunk, azonban van a parlamentben egy munkacsoport, amely ezekkel foglalkozik, azzal, hogy az Európai Unió ügynökségei általában uh, hogyan uh, fejlesztik tovább a munkájukat. Nagyon szeretném, hogyha Liebe kollégával tovább beszélhetnénk arról, hogy milyenek és mennyiben egyeznek meg a célkitűzéseink. Azonban hozzá kell tennem, hogy egy egyensúlynak kell kialakulni a biztonsági szempontok és az emberi jogi szempontok között. Hogyha egyensúly alakul ki, akkor ez azt is jelenthetné, hogy kevés emberi jogi ö, jogsértéssel nagyobb biztonságot ö, hozzunk létre. Azonban ezt nem engedhetjük meg, hogy egy ilyen egyensúlyon alakuljon ki, hogyha minden ügynökség betartja az emberi jogokat, akkor az mindenképpen nagyobb biztonságot fog eredményezni, nem kevesebbet. És itt nem csak a Frontexra gondolok, hanem általában az Unióra, a határok biztosítására. Itt egy nagy hitelességi problémával küzdünk. Fontos megmutatnunk, hogy egyáltalán font, fontosnak tartjuk-e az emberi jogokat? Úgy becslik, hogy a Frontex munkájának kezdete óta 60 ezer ember érkezett tengeri úton, és kellett őket befogadni, mert átlépték a határt. Kérdésem az lenne, hogy vannak e arra vannak az adatok, hogy mi történt ezekkel az emberekkel? Meg tudja mondani a Frontex, hogy mi történt velük. Ezekkel az emberekkel nem csak a Frontex foglalkozott, nem csak őnekük kellett befogadni ezeket, más ügynökségek is foglalkoztak velük. Nem tudjuk, hogy visszaküldték-e őket, hova küldték őket vissza. Szeretném hangolul folytatnánk a kivételes körülmények miatt, mert angolul kell folytatnunk, mert nem lesz tolmácsolása.